Hello, good afternoon. Please take your... Jó napot kívánok mindenkinek, kérem foglalják el a helyüket. És akkor megkezdjük a munkát. Mindenkit szeretettel köszöntök ezen a szakmai műhelyen, amit a Petíciós Bizottság szervezett meg. Erre a mai délutánra szakértőket hívtunk meg, és ketten közülük már itt is ülnek mellettem. A leginkább idevágó petíciók benyújtóit is meghívtuk a palagáz témájában. Jelen van az ITRE és az ENVI, tehát az ipar és a Környezetvédelmi Szakbizottságokból a két előadó, Zavela asszony és Szonik úr is a petíciós szakbizottság 2011-ben kapta az első benyújtott petíciókat palagáz témában, és júniusban, 2012-ben fölkerültek ezek a napi rendünkre. Vannak általánosabb jellegű petíciók, amik az általánosabb környezetvédelmi aggályokat fogalmazzák meg, a palagáz feltárásának és kitermelésének az eredmények képpen megjelenő környezeti hatásokat fogalmazzák meg, és vannak más petíciók, amelyek nagyon részletesek. Franciaország, Németország, Bulgária, Románia az érintett országok, és hát attól függetlenül, hogy még eléggé gyerekcipőben jár ez az új technológia, illetve a palagáz kitermelése, az állampolgárok érdeklődése igen komoly, és vannak olyan területek, ahol komoly tiltakozás van. Franciaország, Bulgária és Románia úgy döntött, hogy moratóriumot vezet be a palagáz kitermelésére vonatkozóan, a hidraulikus repesztésre vonatkozik ez a moratórium, addig várnak, amíg tisztább és biztonságosabb technológiákat nem fejlesztenek ki. A jelenlegi e, jogszabályozási keretek nem megfelelőek, gondolják az érintettek, és e, vannak jogi kiskapuk, amelyeket meg kell szüntetni. Pontos, e, konkrét kérdések is megfogalmazódtak. Először is a egyes és kettes melléklettel kapcsolatban, a környezetvételmi hatástanulmányról szóló irányelv egyes kettes mellékletével kapcsolatban, hogy itt milyen határértékeket tartalmaznak. A repesztés hatását tehát nem vették figyelembe, a vízügyi keretirányában sem, mondják a petíció benyújtói, valamint a különböző vegyi anyagok potenciális hatását sem vették figyelembe, ezeket az anyagokat is ugye ennek a technológiának a használata során alkalmazzák. Új uniós jogi keretekre van tehát szükség a benyújtók véleménye szerint, amelyek ezt is szabályozzák. Vannak olyan petíciók, amelyek kiemelik, hogy a palagáz feltárás és kitermelése gyakorlatilag a szén alapú társadalomtól való elmozdulást akadályoz, illetve ezzel megy szembe. A parlament nagyon komolyan vette ezeket a véleményeket, ezt a témát. Rengeteg workshopot, meghallgatást szerveztünk, illetve jelentés készült a parlamentben. Szeretnék emlékeztetni egy meghallgatásra, amelyet az Ipari Bizottság szervezett a palagáz kitermelésével kapcsolatos lehetőségekről 2011. októberben, illetve a Környezetvédelmi Bizottság által szervezett meghallgatásra is felhívom a figyelmet, a palagáz és palaolaj kitermeléséről szólt ez, és ennek hatásairól az emberi egészségről. Az utóbbi workshopot 2012. februárjában tartották. Az októberi plenáris ülésen két fontos jelentést is elfogadott a parlament. Az egyik az Ipari Bizottságtól származik, az ipari, energia és egyéb kérdések, amelyek a palagáz, illetve palaolajjal kapcsolatosak. Niki Vela volt ennek a jelentésnek az előadója, a másik pedig egy környezetvédelmi bizottságtól származó jelentés volt, amelyet szintén elfogadtunk. Ez a palagáz környezet és palaolaj kitermelésének környezeti hatásairól szólt az előadó pedig Bugoszláv Szónik úr volt. A két előadót meghívtuk, ahogy mondtam, a ma délutáni workshopra, és felkértük őket, hogy osszák meg velünk szaktudásukat ebben a témában. Nem tudom, hogy el tudnak-e majd jönni. Az Európai Bizottság is nemrégiben tett közé három tanulmányt, a nem hagyományos foszilis üzemanyagokról külső konzultások készítették ezeket a tanulmányokat. A tanulmányok azt vizsgálják, hogy az ilyenfajta üzemanyagok hatása az energiapiacokra milyen feltárják a potenciális kockázatokat a palagáz feltárása és kitermelése kapcsán, valamint azokat a kockázatokat vagy veszélyeket, amelyeket ez a környezetre és az emberi egészségre jelent. Nagyon időszerű a ma délutáni workshopnak a megszervezése, úgy gondoljuk, mert a petíciót benyújtók aggájaira reagál, valamint az európai parlamenti képviselőknek nagyon sok hasznos tudnivalót biztosít a palagáz feltárásáról és kitermeléséről a későbbi munkájukhoz. A Most tájékoztatnak engem, mondja az elnök asszony, hogy Szonik úr megérkezett. Köszönöm ezt a tájékoztatást. Tehát a ma délutáni munkát azzal fogjuk kezdeni, hogy először Matthias átmennak, adom át a szót, aki a következő tanulmányról fog beszámolni, a palagáz kitermelésének hatása a környezetre és az emberi egészségre. Uh, Köszönöm, hogy itt lehetek, és ennek a tanulmánynak, ezt a tanulmányt ezt uh, bemutatom önöknek. Remélem, hogy teljes képernyőre tudunk váltani. This is an update, so it means um, it is based on the study um, that we've done uh, quite, quite exactly 12 months ago for the Environment Committee. And, uh, in Sajnos a tanácsok nem rendelkeznek ezzel a PowerPoint prezentációval, de nem baj. Tehát a legutóbbi tanulmány óta tapasztalt fejleményekre próbáltunk koncentrálni. Tehát amikor úgy éreztük, hogy a tudományos eh, eredményeket érdemes, eh, az új tudományos eredményekről érdemes beszámolni, akkor a tanulmányban erre kitértünk. Electronically. Okay, thank you very much. Let's see. Um, I have uh, six sec- Hat részre van osztva az előadásom, nem fogom nagy egyenek meg az egészet felolvasni. A legfontosabb részekre koncentrálok, és majd önök részletesen tanulmányozhatják magát a tanulmányt. Mik a legfőbb kérdések? Amiről most beszámolunk, a közelmódban kiadott bizottsági tanulmányokra épültek, Mazzoni asszony említette ezt, illetve emellett olyan tanulmányokra épülnek, amelyeket a német szervek rendetek meg a nemzeti és regionális szinten, tehát tartományi szinten. Körülbelül 3000 oldalnyi tudományos munkára támaszkodtunk tanulmányi elkészítésekor, azt hiszem, hogy ez azért elég jó alap ahhoz, hogy elinduljunk. Ugyanakkor eh, még mindig jelentős információhiányról kell beszámolnom, amely sajnálatos, mert eh, Amerikában nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren. Ezen információnak azonban csak egy eh, viszonylag kis része áll rendelkezésre elmezhető adatok formájában. Az Európai Bizottság által megrendelt tanulmány, amit említettünk, megpróbál egy kockázatelemzést végezni a nem hagyományos gázkitermelésre e, vonatkozóan itt a a, a nyomás alatti közvetrepesztéses megoldásra. A, arról van itt elsősorban szó, hogy több különböző projektre van szükség, több fúró, több négyzet, több ezer négyzetkilométer vagy nyi terület minősül egy mezőnek, és azt láthatjuk itt a középső oszlopban, hogy vannak alacsony és mérsékelt kockázatú módszerek is, de összességében kumulatívan vannak roppant kockázatosnak minősülők is. Most nem fogok részletekben menően beszélni erről, de ha megengedik, akkor azért röviden beszélnék erről. Egy példája ennek itt megint láthatjuk, hogy az egyes fúró, fúrásokkal szemben jelentős kockázat emelkedésről, növekedésről beszélhetünk. Attól függően, hogy melyik fázisról van szó, a záró, fázisról, amikor már bezárják a fúrókutat, vagy az azt követő időkben. Térjünk át a geológiai szempontokra, amely nagyon fontos. A geológiában nem sokat tudunk a, a 100 és 1000 méter közötti területről. hiszen ez korábban csak egy védőrétegnek minősült, valahol az ivóvíz források és a bányászat terület között, így tehát nehéz tulajdonképpen pontosan tudni, hogy ez hogyan is működik. Azt láthatjuk, hogy a próbafúrások alapján nagyon fontos az, hogy a talajvíz minőséget folyamatosan figyeljük, hogy minél korábban fény derüljön arra, hogyha bármiféle probléma tapasztalt ezen a téren. A következő dián láthatnak egy simát arról, hogy, hogy a nem hagyományos gázkitermelés hogyan folyik. Itt most a talajban folyó dolgokról beszélnék. egészen a vízáró rétegig a lentről, ahonnan kitermelünk. Ez nem mindig van így, azonban az ilyen geológiai problémák felléphetnek, tehát valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a fúrást olyan területen végezzük, ahol a, ilyen, e, ilyen vetődések, e, vagy ú, nincsenek, illetve a már nem e, használt kutakból is származhatnak problémák. Például Észak-Rajna-Vesztfáliában nagyon sok fúrásról tudunk, legalább 60 ezer régi, több évtizede már nem működő kútról. Ezek is olyan kérdések, amelyről beszélni kell. A harmadik lehetőség, ez a záró kőzet, keresztül néhetnek ilyen kritikus anyagok, azt kell tehát hogy az ilyen folyadékok hogyan tudnak áttörni ezeken a talajrétegeken vagy záló rétegeken. az is kérdés, hogy mennyire megfelelően szigetelt maga a fúráshoz használt lyuk, hiszen ezen keresztül is távozhatnak veszélyes anyagok. A cementációt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A frakkolás előtt hiszen um, ez is uh, törést hozhat uh, ez a fajta a repesztés is um, megtörheti a különböző rétegeket, tehát ez egy olyan dolog, amit általánosságban nem lehet elemezni, minden egyes uh, gázmező esetében külön-külön kell felmérni a veszélyeket. Az egyik német tanulmány beszél erről a záró között eh, rétegről. És bizony, igen, korlátozott információval rendelkezünk, hogy 50-100 méterre eh, utazhatnak ezek az anyagok, eh, lehet ezeket szállítani. Még egyszer mondom, 30 évről beszélünk, hosszú távú hatásokról nem tudunk ezt egyébként általában a tudományos tanulmányok mind elismerik. ...50-100 méter közöttről beszéltem, hogy mennyire az ivóvízbázistól mennyire távol kell ennek történnie, hogy biztonságosan történjen, legalább 600 méterről beszélnek a szakérték, plusz 300 méter nem záró kőzet, mert itt nem annyira sűrű talajrétegre beszélünk, és hogyha mélyen fekvő ivóvízbázisok vannak, amelyeket használnak, akkor bizony a 600 méteres függőleges biztonsági távolságot is használni kell. A, a hydraulic fracturing módszerével járó kockázatokra térnék át. hiszen különböző anyagokat nagy nyomással pumpálnak bele a, a közedbe. Főként Észak-Amerikában használják ezt, de kb. 150 alkalommal használták ezt a frakolás, hidrofrakolás során, és különböző következtetéseket vonhatunk le ebből. Ezen vegyi anyagok a az Exxon Mobile-tól kapott információra támaszkodhatunk például a, a vegyanyagok esetének, fe, vegyanyagok felének az esetében. A másik fele esetében nem volt igazából lehetőség arra, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen vegyi anyagokat használnak, így nehéz a toxikológiájukat érdemben felmérni. ebben a vízzel higított anyagban, amit a, a hydrofrackingre használnak, itt a koncentrációt kellett vizsgálni, tehát konkrétan a, a azt a koncentrációt, amely a vele kapcsolatba kerülő élőlények 50%-ában jár halállal, vagy a, a mellékhatással nem bíró koncentráció a másik, amit itt meg kell említeni. Itt van egy táblázat, amely a különböző vegyi anyagokat vizsgálta, és láthatják, hogy a különböző tanulmányok koncentrációi, használt koncentrációi számai e, száz, ezer, akár szeres nagyságbeli eltérést is mutathatnak. Tehát tovább kell ez ügyben folytatni a vizsgálatokat, a hatással nem bíró koncentráció jóval alacsonyabb kellene, hogy legyen, mint a halálos koncentráció, az 50%-os halálos koncentráció, de egy jóval alacsonyabb kellene, hogy legyen az érték ebben az oszlopban. Azonban láthatjuk, hogy ez nincs így, tehát ebből arra következtetek, hogy itt bizony nem, nincsenek megbízható adataink erre vonatkozóan. Lépjünk tovább. Fontos kérdés a, a szennyvízzel. Ebben a kontextusban mit értünk szennyvízen, vagy inkább hulladékvízen? Legyen mondjuk az az ipari szennyvíz, amely a hidrofak eljárásból származó nagyomáson befecskendezett folyadék, amely alsóbb vízrétegekből is kimoshat olyan káros mérgező anyagokat, eh, amelyekkel vegyőbe végül a hidroflak eljárással a felszínre kerül. Itt láthatjuk a sötétebb eh, részt, ez a, a a lentebbi rétegekben tárult úgynevezett form, formációs víz, a felső rész pedig a frakoláshoz, hidrofrakoláshoz használt folyadék. A vissza nyert folyadék, amelyet kinyernek, az egyre nagyobb mértékben tartalmaz a korábban a kőben, a földben tárlat formációs vizet, tehát még hogyha maga a, a, a hidrofrak folyadék nem is mérgező, a magával, a földből magával hozott vízben tartalmazott anyagok miatt van mit aggódni. Arról nem is beszélve, hogy a hidrofrak eljárásban használt folyadék egyrészt nem marad a földben, és nem jön vissza a felszínre. Elviekben több módon tudjuk ezt a visszaáramló folyadékot kezelni. Általában Németországban újra visszapumpálják ezt máshol a közöttbe, tehát geológiai megoldást találnak erre elviekben a, az újra felhasználás is sem elképzelhetetlen hidrofrakkolási célokra, illetve más célokra, ahogy azt részben Amerikában csinálják, ahol ezt a vizet például olajkitermelésben használják, illetve természetesen ezt tisztítani is lehet. Ez egy bonyolult fix, amit ilyen messziről nyilván önök sem tudnak elolvasni, de ez csak azt mutatja, hogy mik azok a fő technológiák, ezek a sorokban találhatóak, amelyek a függőleges oszlopban található összetevők kezelésre alkalmazhatóak, a visszafolyó folyadék, a visszanyert folyadék kezelésére, tisztítására. Mivel több összetevő van, ezért többfajta eljárást kell felhasználni, hogyha valóban tiszta vizet akarunk kinyerni a végén, vagy nagyon nagy mennyiségű energiát kell felhasználni, ami egy kicsit mondana a gáz kinyerés céljának. Sem technológiai háttérrel, sem megfelelő tapasztalattal nem rendelkezünk ahhoz, hogy a visszanyert vizet, vagy a visszafolyó vizet valóban bármilyen természetes vízbe vezessük. Ez jelenleg nem megoldható, ehhez további fejlesztésekre van szükség. A szakértő szerint a az Amerikában használt szennyvíz tisztítási technológiák Németországban nem felelnének meg a normáknak, ezek, ezek nem lennének engedélyeztethetőek. Tehát ezzel kapcsolatban igen komolyak a, a, az elvárások. Végezetül az hatást kiváltó gázokra vonatkozó egyensúly, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Amikor ugyanezt az elemzést egy évvel ezelőtt elvégeztük, akkor a nem hagyományos, az a palagázzal kapcsolatban jóval nagyobb zöld üvegház hatást kiváltó gáz kibocsátásról beszéltünk. Ez a vissza folyó folyadék nem csak káros mérgezőanyagokat, hanem oldott metánt is tartalmaz, a metán egy részét a levegőbe engedik, legalábbis Amerikában. Ezt, hogyha beleszámoljuk, akkor az üvegház hatást kiváltó gázegyensúly is másképp alakul, tehát jó lenne, érdemes lenne ezt valahogy korlátozni. Amit itt megmutathatunk, meg tudunk mutatni az alsó részen össze hasonlítottuk ezt mondjuk a, a több egyéb energiaforrása Itt a brit példa a bizottság által megrendelt pár hete kiadott tanulmány is foglalkozott ezzel, amely alacsony számra jutott. bocsánat, a UK, az Egyesült Királyság itt a hagyományos gáz kitermelés, az elégetés, a sötétkék és a, a, az energiatermelés előtti, azaz a kitermelés és a szállítás a világos kék, tehát hogy azzal mennyi széndiokszid kibocsátás jár. Orosz országból 7000 kilométeren keresztül vezetéken ide juttatni. Igen, jelentős üvegházhatás gáz kibocsátással jár. Um, Altman in 2011, that was the minimum uh, assumption that we had last year. Then the next case is uh, AEA 2012B, e so that's the study commissioned by the European Commission. Az említett Európai Bizottság által uh, megrendelt tanulmány esetében azt láthatjuk, hogy a brit hagyományos gázkitermeléshez képest jóval rosszabb a helyzet, de jobb, mint az Oroszországból importált gáz esetben. Hogyha az alapesetet vesszük, és itt rátérnék a harmadik kérdésre, akkor a széndiokszidot is be kell számolni, hogyha szindioxidot is magával hoz a kitermelés, akkor azt általában a levegőbe engedik, tehát ez nagyban függ attól, hogy a kitermelt gáz milyen arányban tartalmaz széndiokszidot. Tehát az alap eset a bizottság tanulmányában ebből indultunk ki, és 30% széndiokszid tartalmú palagázt vettünk alapul, ami az Amerikában tapasztalt átlagnak lehető, és ez azt mutatja, hogy sokkal rosszabb így a, az összkép, mint az Oroszországból um, importált gáz esetében, de jobb, mint hogyha a szénerőművel számolunk. Köszönöm, ennyit szerettem volna röviden, velősen, tömören elmondani. Inform you all that all PowerPoint representation Köszönöm szépen. El szeretném mondani, hogy minden előadásnak a PowerPoint alakja megtalálható majd, és nyilvánosságra is kerül. Most pedig Anasztázia úrnak adom meg a szót, és kérem, tartsa tiszteletben rendelkezésére álló időt. Mulțumesc foarte mult <coughs> pentru invitație, sunt onorat să Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen kiváló hallgatósághoz szólhatok. Azt hiszem, azzal kell kezdenem, hogy mekkora kihívás a számunkra az energiaforrások biztosítása. 40 évvel ezelőtt harmadik Prométeuszra gondoltunk, nevezetesen, hogy mi lehetne az alternatív megoldás a nem megújuló forrásokra, illetve azokra, amelyek kimerülnek ez az olaj, a kőolaj és a gáz, a földgáz. A feltett kérdés ahhoz kapcsolódik, hogy mit használunk fel a hagyományos források helyett, mik a jövő forrásai, amelyeket fel fogunk használni. Néhány fontos dologra szeretnék itt utalni. Geológiai szempontból itt látható egy olaj forrás. Itt különböző rétegek találhatók, alul sziklás részek, és van egy úgynevezett csapda rész. A gáz biogáz formájában születik. Ez hagyományos forrás, amit figyelembe veszünk. Amikor nem hagyományos forrásokról van szó, és főleg a palagázról, be kell vallanunk, hogy a régi geológiai formációk, sziklák ma már tárolókká változtak. A kérdés az, hogy az itt tárolt gázt hogy tudjuk hagyományos gázé alakítva kinyerni amikor a nem hagyományos forrásokról beszélünk, figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy több kategóriába tartoznak, úgyhogy sokféle forrásról beszélhetünk. Vannak olaj, kőolaj tartalékok, Kanadában például, palagáz, az Egyesült Államokban, az amerikai államokban, az Egyesült Államokban található, az úgynevezett tight gas, vagy pedig a metánhidrát, amely üledék formájában található az összes mm, óceánban, tengerben, illetve a szén formációkban található gáz. Mi a palagázzal foglalkozunk? A kitermelés széles körű és új technológiákkal történik. Becsések szerint a tartalékok az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában, de más országokban is megtalálhatók. Ezért ilyen fontosak. És ezért ilyen fontos a palagáz. Hogy tudunk különbséget tenni a hagyományos és nem hagyományos források között? a technológiák szempontjából, illetve ezen technológiák felhasználásának hatása alapján kell köztük különbséget tennünk. A palagáz a, vízhatlan sziklákból származik, és könnyen kinyerhetők. Az ásványi és geokémiai paraméterek azonban bizonyos korlátokat állítanak, a ásványtani szempontból és a teljes szerves anyag tartalmot illetően. A kinyerés nem olyan formában történik, mint a hagyományos források esetében, ugyanis a formációk eltérő módon alakulnak ki, és a felhasznált technológiai sem ugyanaz. Nem beszélhetünk víz dimensiunile acestea mari de 3000 de metri până aproape de suprafață. Vízzel történő sziklarepesztésről az előző kategóriában kombinált módszert kell felhasználni, és technológiát, felszíni kinyerés, ahol lehetséges, vagy pedig azon lehetőség között, hogy a tároló kutak kinyerése hogyan történhet. Bitumen tartalmú ö, olajtárolók ezek, vagy olajat tartalmazó rétegek, amelyeket Kanadában ö, használnak. Rusia în Kazakhstan, în Madagascar și chiar în Statele Unite. Rezervele sunt foarte mari. A tartalékok nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és óriási profittal lehet kinyerni őket. A felhasznált technológia is rendkívül fontos, mert a nyílt felszíni kitermelés bizonyos jelentős beruházással jár. A bitumen különböző feldolgozási fázisokon keresztül végül is gáz, illetve olaj nyerésére lehetséges. Ma a palagázról beszélünk, illetve annak kinyeréséről. Körülbelül 40 ö, helyen találhatók ilyen ö, telepek, bizonyos feltételeknek kell megfelelniük annak érdekében, hogy a palagázt, vagy pedig a nem hagyományos gázt kinyerhessük belőlük. A palagáz különböző helyeken található, és különböző technológiákat kell alkalmazni kinyerésükhöz. Tartalékaik is jelentős mennyiséget tesznek ki. 3000 és 3500 méter mélységben találhatók. Bizonyos feltételeknek eleget kell tenni, hogy ki lehessen nyerni a gázt. Az Egyesült Államokban igen nagy a mennyiség, amit kinyernek. Az arányok a hagyományos és nem hagyományos források között itt láthatók. A sárga a nem hagy, hagyományos, a kék a hagyományos mutatja. A tendencia az, hogy az egyiket a másikra kiváltsuk. Ami Európát illeti, ezek a formációk különböző geológiai korokból származnak. 550 millió a koruk. Franciaország, Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Svédország, Lengyelország, Magyarország és még más országok is rendelkeznek ezekkel. Ezen országokban már beindult a kitermelés, és ilyen gáz tartalékok a sárgával jelölt területen láthatók. Ezeknek a formációknak a különböző országokban más és más a neve, azonban a tulajdonságaikat illetően hasonlítanak egymásra. Mind a mellett. Időnként nem egyértelműek, mert különböző neveket kapnak a különböző kiadott irodalmi anyagokban de mindegyiknek megfelelő, mindegyiknek a palagázra jellemző tulajdonságai vannak. Ahhoz, hogy ki lehessen nyerni őket, bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkezniük. Részecske, méret, mineurológia, intenzitás, koncentráció, a szerves anyag tartalom szempontjából meg kell őket vizsgálni. Itt alakul ki a gáz 3000 méter mélységben, a biogázhoz hasonlítva, amely a, bi- a biogázzal eh, szemben, amely inkább a felszín közelében található. Ez a fajta gáz a formáció granulátum közötti rétegében található. Kristályszinten mikroméretű rész, résekben. Ezért kell ezeket a formációkat törni, annak érdek, megtörni, annak érdekében, hogy a gázhoz hozzáférjünk. Eddig nem lehetett kinyerni ezt a gázt a szénhidrogéneket, legyenek azok gázok vagy olajok, gyakorlatilag 50%-os mértékben lehet kinyerni, a többi benne marad ezekben a formációkban. A többit csak akkor lehet kinyerni, hogyha megfelelő technológiát alkalmazunk, és másodlagos kinyerési formákat. Ezért rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a tartalékoknak, mert hozzájárulhatnak a világon megtalálható tartalék mennyiséghez. A palagázhoz hasonlóan ceea ce înseamnă prezența nivelului hidrostatic sub suprafața terestră. A nem kinyerhető gáz itt található, azért mert a hidrostatikai viszonyok a föld felszíne közelében eh, meghatározottak. Az egyik megoldás, hogy széndiokszidot kell injektálni ezekbe a rétegekbe, ez megoldhatja a, a felmelegedés kérdését, ugyanis a széndiokszid segítségével használ, nyerhetjük ki ezt a gázt. Én román vagyok, Románia pedig az Európai Unió tagja. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy milyen fontosak ezek a fajta gázok. Ezek a, itt láthatók a geológiai korszakok, ahol kialakul, amelyek során kialakultak ezek a gázok, és a különböző helyszínek is. Többek között a Fekete-tenger vidékén, ahol a közelmúltban találtak új jelentős olajlelőhelyeket. Ez pedig azt jelenti, hogy jelentős potenciállal rendelkezünk, és nagyon sok feltétellel rendelkezünk annak érdekében, hogy ezek a formációk gázzal lássanak el minket. Innen mintákat is vettünk, és elemeztük őket az általam említett kritériumok alapján. A paramétereknek és az elvárásoknak megfeleltek ezek a minták. Ezen kívül geológiai ö, munkát is végettünk, hogy rámutassunk ezen anyagok jelenlétére. Ehhez ott a helyszínen is ö, ö, fúrásokra van szükség, és a kutatási szak lezárult, folyik a térképezés, és jöhet a kitermelés. Felmerül a kérdés, hogy érdemese ennyi költséget fektetni ebbe az anyagba. Ezen a dián láthatják a kezdeti szakaszt, a kutatási szakot, az értékelést és a kifejlesztést. Ezen kívül azt is láthatják, hogy most mi a helyzet a Kárpátok vidékén, azon országokban, akik nem fektettek még be elegendő mértékben. Aztán vannak olyan országok, mint például Németország és Svájc, ahol már ö, megtalálták, hogy hol vannak azok a helyszínek, ahol vannak ilyen tartalékok. És kiszámolják ezek alapján a mennyiséget. Vannak olyan országok, mint például az Egyesült Államok és Kína, akik már a kitermelés szaká léptek. Tehát figyelnünk kell a környezetvédelmi hatástanulmányokra is, amelyek rendkívül fontosak. A bányászati és kőolaj kinyerési tapasztalatok alapján kell elvégeznünk ezeket a környezetvédelmi hatástanulmányokat. Mindenképpen szabályozásra van szükség, fel kell mérni a kockázatokat, még mielőtt a kinyerésre sor kerül. Szeretnék csatlakozni a Hatman úrhoz, az általa elmondottakhoz, és a víz segítségével történő sziklatörési módszerre szeretnék rátérni. Ez ugyanis hagyományos módszer, ugyanis 60-as vagy 70-es évek óta már alkalmazott technológia. Eddig azonban az emberek nem figyeltek oda arra, hogy a vízre és a szezmológiai körülményekre milyen hatással van ez a technológia. A vizek a hagyományos források sok tekintetében bizonyos mélységben találhatók. mégpedig a gázforrások fölötti rétegekben. Amikor a sziklarepesztéses módszer kapcsán a vízről beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy milyen mennyiségű vízre van szükség ehhez. Ez pedig óriási probléma, mert nagyon nagy mennyiségű vízre van szükség ehhez. Víz és homok. Ö, 99,5% a felhasznált anyagnak, 0,5% pedig az egyéb anyagok. a kutat a geológiai struktúra fölé kell fúrni, de itt vannak más anyagok is, amelyek oldódnak a vízben, és a víz vegyi összetételét megváltoztathatják. Vannak olyan anyagok, amelyeket a kozmetikai ipar is használ ezek közül, vannak nehéz fémek, amelyek a felületi formációkban is megtalálhatók, és az ásványokban. Amikor sokat esik az eső, mocsaras vidékeken a felszíne kerülhetnek, és kutakban, felszíni vizekben jelenhetnek meg. Ez mm, agyag mm, és egyéb ö, sziklás területeken felhalmozódhatnak. Bizonyos küszöbértékeket azonban nem lépnek túl. Ami a vízrendszert illeti, ez teljes mértékben zárt. Rádióaktív tevékenységről is volt szó. Az agyag radioaktivitása általában magasabb, mint más talajféléké. A kutatott terület radioaktivitása megfelelt az ilyen formációk radioaktivitásának. A hidraulikus réteg repesztés szeizmikus hatást ö, ö, idézhet elő, egy-két fokos, de Richter skálán. Viszont a struktúrákra magukra nincs hatása. Mindenképpen továbbra is folytatni kell az elemzést, attól függően, hogy az egyes területek milyen sajátosságokkal rendelkeznek. Ugyanis a természetes szeizmikus mozgás egészen más a sík területeken, mint más területeken. Végezetül el szeretném mondani, hogy potenciális lehetőségek vannak Európában, de 3500 méternél mélyebbre kell mennünk. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogyha túlléptem a rendelkezésemre álló időt. Köszönöm. Thank you very much. Excuse me. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, hogy emlékeztettem arra, hogy lejárt az idő, de sajnos a napi rendnek megfelelően kell eljárnunk. Kolászka Bobinska asszony kért szót. Ha nem, bocsánat, elnézést, nem baj. A két jelentéssel kapcsolatban van egy kis gondom mert kicsit másnak tűnnek tartalmukat illetően. Értem, hogy nagyon nehéz téma ez, valami újdonság, amivel szembe kell néznünk, de Atman úr jelentésében úgy tűnt, hogy a palagáz minden negatívumát felsorolta, amit csak lehetett, és ezt a jelentést már megvitattuk, szakbizottságainkban, és úgy tűnik, hogy az ön által mondottak nem sok mindent változtatnak ezen. Ott van például a CO2 kibocsátás a palagáz előállítása során. Vannak olyan eredmények, kutatási eredmények, amelyek ellent mondanak azzal, hogy az Oroszországból jövő gáz kevesebb CO2-t bocsát ki, mint a palagáz előállítása, ha jól értettem önt. Az Európai Bizottság közelmúltban megjelent jelentése viszont valami más tartalmaz. Nevezetesen, hogy a palagáz kivonásakor, kinyerésekor nem termelődik széndiokszid. Úgyhogy eh, kérem, eh, utaljanak az egymás által elmondottakra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zimászki úr. Köszönöm. Eh, úgy értem, akkor áttértünk ugye a második részre, és a vita következik. Egy hát kicsit csalódott vagyok, már másfél évvel ezelőtt is ismertem már ezeket a konklúziókat, és el kell mondanom, hogy Altman úr Ludwig Bolz a STEM technika kockázat elemzése nem felel meg a máshonnan származóknak. Ez egy eléggé fura helyzet, mert most magas kockázati értékeket adtak ennek a kinyerésnek, és szinte minden kategóriában. Nagy kár, hogy semmi pozitív fejleményt nem vesz figyelembe az iparágban, főleg az átláthatóságot illetően. Az MV-ben és az ITRE-ben megszavaztuk ezt, és úgy gondoltuk, hogy az iparág üdvözli majd mindezt. Ez nagyon jó hír az állampolgárok számára, is, és ez nincs benne az jelentésben. Ami pedig a legmeglepőbb dolog, Másfél évük volt arra, hogy a palagáz fejleményeire vonatkozó adatokat tanulmányozzák. Lengyelországban van egy olyan intézmény, egyetlen, amely átfogó tanulmányt készített, ahol legyenben hidraulikus rétegrepesztést alkalmaznak. Nagyon sok pozitívumot hallottunk, arról, hogy az EU normákat ebben a te- komplikált technológiában érvényesíthessük. Nem értem, hogy ebben a jelentésben egyetlen egyszer sem kerül megemlítésre ez az úgynevezett friss tanulmány. Kettő percben kérem válaszoljon a felvetésekre. Nos, ami a kérdéseit illeti, hadd válaszoljak a következőképpen. Rendkívül fontos az, hogy hogyan gyűjtjük be az adatokat, és mit akarunk bebizonyítani. Ez az első megjegyzésem. A második, a következő. Ha a metán ö, tartalékok nőnek Európában, akkor egyértelmű, hogy az import csökken talán ez azok számára nem jó, akik nagy ö, gázmennyiségeket drágán exportálnak. Azt javasolnám, hogy készüljön egy összehasonlító elemzés a hagyományos és nem hagyományos forrásokat összehasonlítandó, illetve hogy a 70-es évekhez képest mennyit változott a hidraulikus réteglefesztés módszere? Tudjuk, hogy több száz forrásra kerül sor az Egyesült Államokban, tudjuk, hogy voltak balesetek is, és el kellene mégpedig érthetően magyaráznunk a dolgokat. Elemeznünk kellene a vízszennyezéssel kapcsolatos kérdéseket is. Másodszorban pedig a szeizmikus mozgások kockázatát is. A geológusok számára egyszerűen ezt az érvet felhozni hihetetlen. Említette a monitorozást is. Ezeket a korábbian említett dolgokat meg kell oldanunk. Nos, hogyha megfelelő törvényeket hozunk a helyszíni monitorozásra érdekében, ott a helyszínen, akkor megközelítjük már a valós helyzetet. Köszönöm szépen, remélem sikerült válaszolnom a kérdésekre. To the question of Ms. Kolaska Bubinska. Um... Kolaska Bubinska asszony kérdésére visszatérve a jelentésükben felvillantott negatív aspektusokat nem nevezném negatívumoknak, hanem inkább veszélyeknek vagy kockázatoknak, hiszen a mi felkérésünk arra vonatkozott, hogy veszélyeket elemezzünk. A pozitív aspektusok főleg olyan gazdasági előnyöket jelentenek, amelyekre nem kaptunk feladatot, hogy ezeket elemezzünk. Az Európai Bizottság egy kiváló jelentést készített erről, amit az elnök azt az elején említett, Három hete jelent ez meg, ezt a napvilágot. A mi feladatunk az volt, hogy tudományos szempontból elemezzük a veszélyeket, a kockázatokat, illetve hogy ezeket milyen mértékben lehet kezelni, és hogyan. Ami a széndiokszid egyenleget illeti, valóban arra a következtetre jutott ez az bizottság jelentés, hogy ez jobb, mint az Oroszországból importált földgáz. Én arra próbáltam rá világítani, hogy van egy fenntartásunk ezzel kapcsolatban, van egy kaveáta, ha úgy tetszik, az említett jelentésben nulla széndiokszid tartalommal számoltak a kibányászott palagázban. A német Exxon Mobil-tól kapott ö, ö, réteg repesztésre kapott információk alapján azt kellett mondanunk, e, emiatt mi teljesen más eredményre jutottunk Amerikában, az Enteri mező, egy régi pala gázmező Michigan államban, ahol a szindioxid tartalma a pala, kibányászott palagáznak több mint 30 százalék. Ezért mi a lehető legrosszabb esettel számoltunk, 30%-os szindioxid tartalommal, hogy ebben az esetben hogy alakul az összkép az egyenleg. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy először megvan a technikai lehetőség arra, hogy a kibocsátást csökkentsük, de a palagás széndiokszid tartalmát nem tudjuk befolyásolni. Köszönjük szépen! Most rátérhetünk az első panaszos eh, előadására. Ezt Daniele Favári asszony nyújtotta be, parancsoljon Favári asszony. A Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek! Naponta önkéntesen azt a harcot vívjuk, hogy megpróbáljuk a biodiverzitást megvédeni a Földön. Gyakorlatilag 90%-ban emberi tevékenységnek köszönhető a felmelegedés, és az egész emberiséget és a bioszférát is fenyegeti. Ezért szükség van arra, hogy megértsük, nem szabad a jövő generációkat kockáztatni azért, hogy a jelenlegiek igényeit kielégítsük. Az a harc, amit vívunk, mindenképpen óriási méreteket ölt, és igaz ez a palagázra is. A francia kormány továbbra sem engedi a ilyen méretű hidraulikus réteg, rétegrepesztéses módszer alkalmazását, ez nem véletlen. Úgy tűnik, hogy ez egy új módszer, ahogyan ezt korábban a szakértőtől is hallottuk. Ökológiai szempontból elfogadható módszer nincs, a gazdasági helyzet sem oldódik meg ennek segítségével, mert nem lesz fenntartható a gazdaságunk, és gyakorlatilag ezzel nem válthatjuk ki a fosszilis energiákat sem. Visszatérve a palagázra, négy fontos dolog van, ami ennek a problémának az elemzése szempontjából kiinduló pont lehet. Gyakorlatilag csak 20% az, amit ki lehet nyerni az összes gázból, és amit meg fel lehet használni. A metán felszabadítása gyakorlatilag megfordíthatatlan gázmozgást okoz, és ez több évtizeden keresztül is ugyanígy folytatódik, egészen addig, amíg nem lesz egy olyan megfelelő technológia, amely eredeti mm, vízhatan állapotába állítja vissza ezeket a rétegeket. Ezen kívül ott van a CO2 problémája. A Völderi Egyetem 27 tudósa is végzett egy tanulmányt, a CO2 vonatkozásában kb. 25 szoros felmelegedést mutattak rá, illetve azokra a következményekre, amelyeket az elkövetkezendő évtizedek során e, el kell szenvednünk, még akkor is, hogyha betemetik a kutat. Körülbelül két éves tanulmány alapján bizony nem igazán erős, de mégis létező földmozgásokat észleltek, mert ez a rétegrepesztés az alrétegek stabilitását felbontja. Új normákról nem hallottunk. Itt most utalnék a február 28-ai workshopra, továbbra is nehéz érvényesíteni eh, az Európai Uniós eh, szabályokat, és itt most utalnék az előző verzióra, mert a jelenlegi anyagban, amely létezik, kilenc eh, hiányosságra mutattak rá. Ami az irányelvet illeti, az atmoszférába kibocsátott szennyező anyagok vonatkozásában itt is problémás a helyzet. Magas szintű védelmet írnak elő ugyan, de ha a mechanizmus általánossá válik, nem hiszem, hogy a környezetet védeni tudjuk. Tudom, hogy vannak irányelvek, amelyek utalnak erre. A francia környezetvédelmi tanács azt kéri, hogy nulla hatású célkitűzést érjünk elő, és egyértelműen külön szerv végezze az ellenőrzéseket is. Ezen kívül, ami a fosszilis energiák szubvencionálását illeti, ezt is támogatni szeretnénk, Ezen kívül garanciákat szeretnénk, biztosítást, polgári felelősséget, a tevékenységükből fakadó károk miatt, amelyek az érintett lakosságra vonatkoznak. A tagállamok által kinevezett kompetens hatóságoknak preventív intézkedéseket kell hozniuk, de van még egy nagyon fontos kérdés, tekintettel arra, hogy a bányászatban elég sok a potenciálisan előfordulható baleset, és ennek biztosítási értéke rendkívül magas. Ott van az Erika esete, azt is el kell dönteni, hogy hogyha egy azonos, hogyha egy adott területen valaki szennyez, akkor milyen mértékben köteles visszaállítani az eredeti állapotokat. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgatták megjegyzéseinket. Ezen kívül a bizottság óvatosságra szeretne inteni, illetve kéri önöket, hogy megfelelő szabályokat hozzanak a szükség van reformokra is. Tudom, hogy jövő év február 19-én a parlament kíván foglalkozni ezzel. Köszönöm a figyelmüket. Thank you to you. Uh, we have to... Köszönöm szépen. Még két petíció kapcsolódik ugyanehez a ponthoz. Szintén Romániából érkeztek ezek. Az első egy polgárjogi szervezet petíciója, amely megfogalmazza a palagáz feltárásával és kitermelésével kapcsolatos egyet nem, ért, nem értését két területen, Konstancán, és azt mondják, hogy a román partvidéki területeken ez érinti a talajvizeket, azt kérjék, hogy ide, kérik, hogy ideiglenesen függesszék fel a projektet, egészen addig, amíg a tanulmány ebben a témában el nem készül, a felmérés el nem készül a másik. Petíció a palagáz kitermelését ellenzi, és azt mondja, hogy több millió év alatt 100-150 fokon kialakult körzetet veszélyeztetnek ezzel a kitermeléssel. Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a gázkészletek kitermelésének. És a New Yorki Orvosi Kollégium véleményét is felvonultatja a petíció. Azt kérik, hogy a hidraulikus réteg repesztésre vezessenek be moratóriumot, amíg minden részletet nem ismerünk meg, és más energia felhasználásra, a lehetőségekre hívja fel a figyelmet, a foszfis energiákra, az atomenergia és így tovább, de a palagáz kitermelést mindenképpen felfüggeszteni kívánja, vagy ezt kéri. Három. Ezzel a három petízió, petícióval kapcsolatban kaptunk elemzést, és a hölgynek, szakértő hölgynek át is adom a szót. Hát tavaly Osztérosz vagyok, köszönöm szépen. Elnök asszony, egy olyan társaságot képviselek, amely jogászokból áll, brüsszeli bázisú, tehát itt dolgozunk, és jogi szempontból, de elemzünk kérdések, köröket, de politikai elemzést is végrehajtunk. Megköszönjük a parlamentnek azt, hogy meghívott bennünket erre az ülésre, hogy a véleményünket elmondhassuk a itt felsorolt petíciókkal kapcsolatban. Konkrétan persze azokra a petíciókra összpontosítottunk, amelyeket mi is megkaptunk, francia nyelven leginkább, és ezen belül is a palagázzal kapcsolatos új jogszabályra térünk ki, illetve a vízügyi irányelv rendelkezéseire, a környezetvédelmi hatástanulmány irányelvre, illetve a közvélemény bevonására, és arra, hogy milyen európai eszközök állnak rendelkezésre itt a palagász kitermelése kapcsán. Összefoglalásként, ugye a petíciók összefoglalásából láttuk, hogy több elem is kiemelhető itt. Az egyik, amit mindig felvetnek, az az, hogy nincs, nem elemeztük az Európai Uniós jogi kereteket, és az is elhangzott, hogy szükséges valami fajta specifikus rendelkezés, vagy specifikus jogszabály, ami a palagázzal foglalkozik. Ebben az értelemben a petíciók benyújtói tehát a bányászata kapcsolatos jogszabályokra hivatkoztak, és a bizottságtól azt kérték, hogy vizsgálódjon a területen, és új jogszabályokat fogadjon el. Hivatkoztak EU-s jogszabályok alatt kivételekre vagy mentességekre, valamint a víztáblára gyakorolt hatásra, tehát a vegyi anyagok, a repesztő folyadékban található vegyi anyagok víztablára gyakorolt hatására is hivatkoztak a petíciók benyújtói. Azt is elmondták, hogy a hatástanulmány irányelv a keretein belül nem lehet megfelelően kezelni a palagáz kérdését, és más problémákat is felsoroltak, tehát hogy nincs semmifajta összhang a palagáz feltárás és kitermelés illetve az EU energiapolitikáinak célkitűzései között, hiszen itt pont a szén alapú társadalomból való elmozdulást tűzték ki célul. Nincsen tehát európai szintű jogszabály, mondja a millió tanácsadó cég képviselője, ez biztos. A bizottság most méri fel a jelenlegi jogi kereteket, hogy eldöntse, hogy ez, ezek megfelelőek-e, megfelelően alkalmazhatóak-e a palagáz kitermelésére, feltárására. Az előttem szólók emlékez, emlékeztettek ugye a technikai gazdasági hatásokra, a vízügyi keretirányelvre, a hatástanulmányokra, és azt is elmondták, hogy volt két pályázati kiírás, amelynek az eredményeképpen majd két újabb jelentés fog elkészülni. Ezek a nemzeti jogszabályokat vizsgálják, és az európai jogszabályokat is tovább értékelik. Mindezt azért, hogy meg tudjuk határozni, hogy kell-e kockázatkezelési kereteket biztosítani a palagáz területén, kitermelése területén. Tehát ezek azok az értékelések, illetve tanulmányok, amik most készülnek. Ami pedig a bányászata kapcsolatos jogszabályokat illeti, nincs ennek itt átfogó keretek. Négy irányelv is érinti a bányászatot, a bányászati tevékenységeket, kettő a, biztos, a dolgozók biztonságával, egészségével foglalkozik, tehát ezeket nem lehet alkalmazni erre a helyzetre, de van két másik, amely alkalmazható, egy 2006-os irányelv, valamint a másik, ami az engedélyezésről szól, tehát a szénhidrogén termékekkel kapcsolatos engedélyezésről szól. Az első irányel, tehát a 2006-os, az azt írja elő, hogy készüljenek menedzsment tervek, és ezeknek a menedzsment terveknek többek között tartalmazni kell a tevékenység leírását, a tevékenység leírását, illetve a biztonsági rendszereket, amelyeket működtetnek, és a vészhelyzet esetére elkészített tervel is rendelkezni kell. Vannak belső és külső menedzsment tervek, amelyeket el kell készíteni. Ugyanez az irányelv írja elő azt, hogy a rendelkezésre álló legjobb technológiát alkalmazzák. Azonban ez a jogszabály csak a magát a bányászati tevékenységet fedi le, de a feltárást azt nem. És a palagáz esetében is a feltárási tevékenység ugye nem tartozik ide. Tehát nincs teljes lefedettség. A másik irányelv az a 94-es, ami a szénhidrogén kitermelését nek az engedélyezéséről szól, szintén tartalmaz előírásokat. A tagállamoknak lehetősége van arra, hogy feltételeket szabjanak meg, mielőtt az engedélyeket kiadják. Hát az engedélyek kiadásához szabjanak meg feltételeket, és ezek lehetnek környezetvédelmi feltételek. De ez is csak egy olyan lehetőség, amely a tagállamok kezében megvan, de nem, nincsenek kötelezve semmire. Mivel ez nem kötelezettség, nem tudjuk garantálni azt, hogy minden esetben szabnak is ilyen feltételeket a tagállamok. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a két irányelv nem fedi le teljesen a palagász feltárást és kitermelést, és nem biztosít komplet jogi kereteket. Ami tehát a bizottság megtehet, az az, hogy olyan jogszabályt fogad el, ami a említett két irány által szabályozatlan területekre vonatkozik, Ugye említették azt a dokumentumot, amelyről októberben szavaznak, már itt kiemeltek egy-két aspektust, amelyel, amikkel foglalkozni kell például hogy hogyan azonosítjuk be a lehető legjobb rendelkezésre álló technológiákat, ezt meg kell fogalmazni, meg kell határozni, hogy mik ezek. Ez az egyik. És van egy másik dolog, ez pedig azok a követelmények, amelyek a kutak ásására vonatkoznak, mert ez biztos, hogy nem szerepel az említett, általam említett két irányelvben. És van még valami, ami biztos. Vannak itt hiányosságok, például az üvegházhatást okozó gázok kezelésére vonatkozóan a környezetvédelmi hatástanulmányok készítéséről szóló irányelv értelmében nincsen semmilyen kötelezettsége a cégeknek arra vonatkozóan, hogy beszámoljanak az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos tevékenységükről, és az ETS irányelv sem érvényes itt, mert a palagáz feltárása nem tartozik ide. Nem az ETS irányelvben felsorolt tevékenységek egyike ugyanis. és nem tudjuk, hogy a kitermelési tevékenységre milyen irányel vonatkozna. Tehát ez azt jelenti, hogy itt megint csak vannak hiányosságok a jogszabályi keretekben. Na most, hogyha rátérünk a vízügyi keret irányelvre, és megnézzük, hogy ez mit tud, akkor az látszik, hogy jó ökológiai és kémiai állapotúaknak kell lenni a vizeknek, és megpróbálják, tehát a, a tagállamoknak meg kell akadályozni a vizek állapotának további romlását. Tehát ez szerepel a vízügyi irányelvben, és ugye ide, ide nyilván, hogy betart, beletartozna bármifajta palagászfeltárási tevékenység. De hát nincsen hatástanulmány készítésére vonatkozóan semmilyen kötelezettség. Ezt egyébként a parlament már kérte a bizottságtól, hogy ez legyen így. Vannak tehát bizonyos mentet, mentességek, amikkel élni lehet a vízügyi keretirányelv értelmében. Például, ami az ellenőrzést illeti, a víz ki szivattyúzására vonatkozóan ezekről az ellenőrzési tevékenységekről kiderült, hogy nem gyakorolnának jelentős hatást, és azt hiszem ezt hallhattuk a, az, e, az előttem szólóktól is. A palagáz feltárása és kitermelése igen komoly hatással bírna a környezetre, tehát a 11.3e cikk nem lenne itt alkalmazható. Még mindig a vízügyi keretirányelvnél tartunk. A másik a talajvizekre vonatkozó irányelv szintén nem szabályozza ezt a kérdést, hanem az engedélyezés összpontosít, és ezért ebben az esetben azt sem lehet alkalmazni. Van még egy bizonytalan pont a vízügyi keretirányelvvel kapcsolatban. Még mindig a 11.3-as cikkre térek vissza, ez egy lehetőséget biztosít arra, hogy beinjektáljanak bizonyos kemikáliákat tartalmazó folyadékot a kőzetekbe, és ezt erre már utaltak is az előttem szólók. Ezzel kapcsolatban a bizottság egy közleményt adott ki, amely tisztázza, hogy ezek az engedélyezések nem használhatók a rétegrepesztésre, tehát nem a rétegrepesztésre vonatkozó engedélyekre van szó jogi szempontból. Ez fontos tehát elmondani, tulajdonképpen csak egyfajta értelmezés, amit az Európai Bizottság adott ki a jogszabály további értelmezésre, de még ezt is tisztázni kell. Ami a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelvet illeti, ez előírja a hatástanulmány készítésének a kötelezettségét azokra a tevékenységekre, amelyeket az egyes melléklet felsorol. De itt is megvan a tagállamoknak a lehetősége, hogy az egyes mellékletben nem szereplő tevékenységek esetében is mondjuk úgy döntsenek, hogy szabályozzák az ügyet, és akkor megkövetelnek bizonyos feltételeket, határértékeket szabnak meg, stb., és azt mondják, hogy bizonyos projektek esetében hatástanulmányt kötelező készíteni, a, mondjuk a kettes mellékletben szereplő, szereplő tevékenységekre is. Az egyes mellékletben ugye a gáz vagy a szénhidrogén termékek kitermelésénél van ilyen, és meg vannak adva a határértékek, tehát bármilyen projekt, ami 500 ezer köbméteres kitermelési mennyiséget meghaladja egy nap, kell, hogy hatástanulmányjal, környezetvédelmi hatástanulmányjal rendelkezzen. Hát az világos, hogy a palagáz kitermelés projektek elérnék ezt a küszöbértéket, sőt lehet, hogy meg is haladnák. Tehát akkor lehetne környezetvédelmi hatástanulmányt kérni, de megint a tagállamok kezében van a végső döntés, ez egy pici jogi bizonytalanság. Az a véleményünk, hogy tisztázni kellene a jogszabályt, és az egyes mellékletbe be kellene venni, tehát fel kellene sorolni a palagáz feltárását és kitervelését Azért, hogy mindenki számára világos legyen, hogy egy kötelezettségről van szó, a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítés, tehát kötelező ami a nyilvánosság részvételét illeti, tehát a konzultációkat, volt egy egyezmény, ami 2011-ben lépett életbe, és 2000 2003-ban ugye fogadtak el egy irányelvet, amely a környezetvédelmi hatástanulmány irányelvet módosította, vagy egészítette ki, annak érdekében, hogy ezekkel az új kötelezettségekkel összhangban legyen. Mit jelent ez? A közvélemény számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy az ilyen nagy volumenű projektekben részt tudjanak venni, tehát ahol a környezetvédelmi hatástanulmányra van szükség az információhoz való hozzáférés, a közvélemény bevonása és az igazság, igazságszolgáltatási út, ez a három fő pillére ennek az egyezménynek, ami alkalmazható. De bizonytalan az, hogy ezekre a projekteknek is vonatko- ezekre a projektekre is vonatkozna-e a kötelezettség, tehát ugye a hatástanulmány készítése vonatkozó kötelezettség, ezért az is bizonytalan, hogy a közvéleményt bevonják-e, tehát hogy tartsanak-e konzultációt. A, megint mondom, hogy a bányászat irányelv esetében, amit említettem, ott kötelező a közvéleményt bevon, bevonni, de az üzemek, vagyis a létesítmények működésétől függ, hogy hogyan járnak el a gyakorlatban, és hogy a közvélemény tájékoztatása, illetve részvétele hogyan zajlik palagáz feltárási ügyekben, nem egészen tisztázott. Tehát egy új rendelkezéssel ezt még tovább lehetne tisztázni a jelenlegi jogi keretek között. Születtek még olyan javaslatok is, melyek szerint az Európai Unió fogadjon el olyan jogszabályt, ami betiltja a polagászfeltárását és kitermelését. Hát ennek a tekintetében az EU-nak van kompetenciája környezetvédelmi, energia és iparügyi kérdésekben. Már fogadtak is el jogszabályokat, az Európai Bizottság vagy az Európai Unió rendelkezik, mondom még egyszer, tehát kompetenciával, ezeket az elfogadott jogszabályokat be lehet tartatni és nem csak, hogy be lehet őket tartatni, hanem módosítani is lehet rajtuk. A Lisszaboni szerződés azonban bevezetett egy újdonságot. Egy új cikket fogadtak el, amely az energiapolitikára vonatkozik, és a 194-es cikk egyik új, egyik célkitűzése az többek között az volt, hogy az energiabiztonságot, energiabiztonságról gondoskodjon. Mit jelent ez? Bármilyen fajta jogszabály vagy rendelet, ami a palagázról szól, meg kell, hogy feleljen, vagy hát megpróbálna megfelelni ennek a célkitűzéseknek is ami a 194-es cikkben szerepel. Ettől függetlenül a 194-es cikk azt is előírja, hogy bármilyen intézkedés, amely az energia mixre kihat, amit az egyes tagállamok megválasztanak maguknak, nem elfogadható, mert a tagállamok szuverenitását érinti. Emellett azonban, ha bármilyen olyan jogszabály születik, amely tiltja a palagáz feltárását és kitermelését környezetvédelmi szempontból, tehát a szerződés 192-es cikkére hivatkozva, ez elfogadható akkor, hogyha a, erre a 191-es vagy 192-es cikkre hivatkoznak, de az utóbbi eléggé valószínűtlen. Tehát valószínűtlen az, hogy, ezt így, hogy ezzel kapcsolatban így járjanak el, mert itt energiaforrásról van szó, tehát inkább az energia ügyi intézkedésekre, vagy az arra fejezetre próbálnának támaszkodni. Nyilván nem is tiltanák be ezeket a tevékenységeket, mert komolyan beleavatkoznának a tagállamok szuverenitásába, azonban környezetvédelmi szempontok alapján kötelezettségeket elő lehet írni a palagáz feltárás, feltárására és kitermelésére. És ezeket a kötelezettségeket, ezeket az intézkedéseket el lehet fogadni Európai Uniós, szint, uniós szinten, egyrészt vagy egyhangúan, nyilván ugye a tagállamok döntését befolyásolják ezek az intézkedések, tehát egyhangulag kell őket elfogadni, vagy akár még az együttdöntési eljárás keretében is. Nos, a, ami a politikai kereteket illeti, gyorsan rátérek a konklúziónkra, ami a jelenlegi politikai keretekről szól. Tehát még egyszer, a jelenlegi szabályozásban vannak hiányosságok, ez világos, a bizottság megpróbálja felmérni, hogy hogyan lehetne megfelelő jogi kereteket teremteni, vannak bizonyos lépések, lehetőségek a kockázatkezelés terén, vagy a bányászati eljárásokra vonatkozó jogszabályok terén. Az Európai Uniónak van kompetenciája arra vonatkozóan, hogy új jogszabályokat fogadjon el, és környezetvédelmi feltételeket írjon elő, de arra valószínűleg nincs, hogy betiltsa ezt a tevékenységet. Véleményünk szerint még alaposabban meg kell vizsgálni ezt a technológiát. Két célkitűzést kell itt valahogy kiegyensúlyozni. Az egyik ugye a gazdasági biztonság, az energiaellátás biztonsága, a másik oldalon pedig a környezetvédelmi célkitűzések teljesítése és a szénalapú társadalom felől valóli elmozdulás, a megújuló energiaforrások egyre növekvő mértékű használata. Köszönöm szépen Márta Ballesterosnak, mondja az elnök asszony, és Bostinár úr következik. Presidente, I have one first conclusion. Az első következtetésem. Két tudós. És jó sok pontban felvezettek a következtetéseit, ami jól mutatja, hogy mennyire aktuális volt ez a felvetés, hogy ezt a meghallgatást egy workshopot megszervezzük, és hogy mennyire drámaian szüks, van szüksége az Európai Uniónak arra, hogy végre rendelkezzünk az intézményi jogi eszközekkel ahhoz, hogy a, a palagáz ügyét rendezzük. Egy román panasz is érkezett, a petíció is érkezett, ezért anyanyelvemmel folytatom. Vitánk során két megközelítéssel találkoztam. Az egyik feltétel nélkül elutasítja a palgáz kitermelésének gondolatát is, olyan tudományos érvekre alapozva, amelyek hát nem tűnnek túlságosan megalapozatnak, illetve a palagáz eh, feltétlen hívei is megjelennek eh, akik főként az erős ipari lobby véleményét tükrözik, amely szintén nélkülözi a tudományos eh, megalapozottságot. Nyilván, mint mindig, valahol középen keresendő az igazság. A mai vita is megerősíti ezt a meggyőződésemet. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Az európai polgárok éljenek bárhol is a kontinensen, minden joggal, teljes joggal aggódnak, mert a állami szervek és az emberek közötti párbeszéd eltűnt. Azért aggódnak, mert a bányászatban résztvevő nemzetközi cégek igen gyakran eh, nem hajlandóak szóba állni a helyiekkel. A bányászati engedélyek gyakran nem publikusak, mint például Romániában, egész egyszerűen elképesztő, hogyan lehet titkosított szerződések alapján információhoz jutni. Ezért az az első következtetése, hogy az polgárok érdekeiért kell kelnünk itt, és az átláthatóságot kell követelnünk az Európai Unió tagállamai és intézmények részéről. A második fontos existența unor probleme reale. Az, hogy szükség van arra, hogy figyelembe vegyük a valódi problémákat a palgáz kitermelésével kapcsolatban. A, olyan problémákról gondolok, amelyek a szakirodalomban megjelennek. Nem lehet ezeket a gázkitermelők által manipulált módon bemutatni, meggyőződésem, hogy ezek a multik nem ártatlanok, nem szentek, de a szakirodalomról azt állítani, hogy csak a multik érdekeit eh, képviselik, szerintem ez is elfogadhatatlan. Még egy dolgban hitemben eh, megerősítettek, név szerint abban, hogy sürgősen kell uniós, átfogó uniós jogszabályt elfogadni, mely részletesen szabályozza ezt a területet, és az európai polgárok valós um, aggodalmait, érdekeit, um, kívánalmait tükrözi, hiszen a gáz monopóliumok miatt bizony a gázszámla emelkedése egyre nagyobb fejfájást okoz jó néhány európai polgártársunknak. Azt javaslom tehát, hogy még ne zárjuk le ezt a petíciót. Emellett az ENV és az ITRE szakbizottságokkal egy intézményesített párbeszédet kell kezdeményeznünk, annak érdekében egy közös megközelítést dolgozunk itt az Európai Parlamentben. Azt javaslom, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadjon el palagázügyben. a vonatkozó három bizottsági főigazgatósággal is, az iparügyi, energetikai és környezetvédelmi főigazgatóságokkal is kezdeményezünk intézményesített párbeszédet annak érdekében, hogy a jogalkotási kezdeményezést tegyék meg, hogy valóban igazítsuk a meglévő jogszabályi keretet a felmerülő problémákhoz, amelyek az előttem szólók által felvetésre kerültek. Ha így járunk el, ha ezt megtesszük, akkor a technikai, technológiai fejlődést segíthetjük elő, illetve vannak a lehetőségét, hogy az Európai Unió ezen erőforrásokhoz biztonságosan hozzáférjen, ezeket biztonságosan kiaknázza, és egyszerre az európai polgárok aggodalmait sem söpörhetjük a szőnyeg alá. Az nyilvánvaló, hogy a palgáz kitermelést nem lehet csak úgy betiltani, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy stratégiai környezeti védelmi átgondoltságra van szükség, hiszen egy szimpla hatástanulmány itt fabatkát sem ér, hosszú távú stratégiai elemzéseket kell végezni. Egy olyan uniós jogszabályra van szükség, amely biztosítja azt, hogy a a környezetvédelmi elvárásokat nem a cégek, hanem az európai jogszabályalkotók és a szakértők diktálják. Ha nem így lesz, akkor a cégek áldozatául esünk, amelyek bizony nem mindig az európai érdekek szolgálatában állnak. Köszönöm. Mr. Uh, Zimanski. This time just one question. Köszönöm, Zimanski úr. Most csak egy kérdésem lenne. A szerződések értelmében az Európai Bizottság a szerződések őre, az EU jogi kereteinek őre. Nos, az a tény, hogy az Európai Bizottság minden egyes hivatalos nyilatkozatában kijelenti egyértelműen, hogy a közösségi vívmányok, ha a tagállamok megfelelően alkalmazzák őket, teljes körűen foglalkozik minden problémájával, a palagáz kitermelésének, stb. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs szükség az EU törvények megváltoztatására, mert már is a legjobb normákat biztosítja ezen speciális ipari tevékenység számára is. Elnök, köszönöm. Wells. Köszönöm. Sabina Willis vagyok, és a Környezetvédelmi Bizottság német képviselője. Üdvözlöm a kezdeményezéseket, amelyek a rétegrepesztés ellen vannak. Hallottuk, hogy például az ivóvizet is szennyezi ez a tevékenység, Németországban egy ivóvízzel foglalkozó érdekcsoport megkeresett egy kis csoportot a parlamentben, és senki nem tudja, hogy mi történik, hogyha valami gond van az ivóvíz csatornákkal. Mi a helyzet az EU ivóvíz irányelvével. Mert a vízre vonatkozó normáknak mindenütt azonosoknak kell maradniuk. Mi történik a víz minőségével a rétegrepesztést követően? És mi lesz, hogyha nehéz fémek kerülnek a víz, ivóvízbe? Mi a helyzet a nyomelemekkel, a felszíni vizekkel? Ez az eljárás egyszerűen inkompatibilis, bármilyen jogszabályt veszünk figyelembe. Fel kell lépni, hogy olyan törvények szülessenek, amelyek a rétegrepesztés ellen szólnak bele, minden országban, beleértve Németországot is. Nem szabad elfeledkezni a környezetvédelmi hatásairól sem. Az envi minden frakciónak fel kell lépnie, hogy a rétegrepesztéses módszert betiltsák, és ezt politikai szinten is támogatni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, Olaszka asszony. Köszönöm a szót. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszédet, asszonyom. Tisztázunk valamit. A palagáz ugyanolyan gáz, mint az összes többi, anélkül, hogy különbséget tennénk a hagyományos vagy a nem hagyományos fajták között. A nem hagyományos aspektus abban áll, hogy egészen másképp nyerik ki. Mert amikor a palagázról beszélünk, akkor hirtelen az a benyomásunk, hogy valami teljesen másról beszélünk, amit valamilyen más módon kellene szabályozni. Olyas féle módon, mint valami újdonságot. Persze sokféleképpen ki lehet nyerni a gázt. Nem beszélhetünk arról, hogy csak ezt a fajta gázforrást akarjuk szabályozni, mert nem beszélhetünk a különböző fosszilis üzemanyagok szabályozásáról. És aztán persze megfelelő módon alakítani kellene ezt is. Aztán hallottunk a monopóliumokról, amelyek arra kényszerítenek minket, hogy ilyen és olyan dolgokat tegyünk. De nem tudom, uram, tudja hogy ezeket a monopóliumokat mennyire érdekli a, ez a dolog? Mert ez zavarná az orosz monopóliumokat. Például a palagáz kitermelése esetében nem arról van szó, hogy a monopóliumok kényszerítenek minket valamire. A monopóliumok dehogy akarják, hogy mi kitermeljük a palagázt. Ez csak saját megjegyzésem lenne. Köszönöm szépen. Merci, merci, Madame la Présidente. Köszönöm elnök asszony a szót. Nagyon röviden szeretnék csak szólni. Először is elnök hogy köszönet önnek, és köszönet a petíciós bizottság tisztkárságának, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, hiszen ennek legfőbb célja remélem, hogy meghallgassuk az európai állampolgárokat, petíciókat, benyújtókat, hiszen volt már vita a Környezetvédelmi Bizottságban erről a témáról, az ITRE-ben is, megszületett a javaslat, és ami az állásfoglalást illeti, remélhetőleg megszületik. Mi a petíciós bizottságban vagyunk azért, hogy meghallgassuk az állampolgárokat, a petíciót, benyújtókat, mert hamarosan jogi vitába fogok keveredni, hogy nem elegendő a közösségi szabályozás az új technológia terén és az új energiaforrás terén. Nem akarunk konkrét szabályokat külön előforrásokra kitalálni. Például az Európai Parlamenten belül a legutóbbi katasztrófát követően most pontosan azon dolgozunk, hogy új szabályokat próbáljunk kialakítani, hogy elővizezatosabbak lehessünk a korábbi katasztrófák tükrében. Új technológiáról van szó a palagáz terén, ez igaz, és hogyha hagyományos, nem hagyományos energiákról beszélünk, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy a palagáz kinyerése ma olyan módon történik, amely a technológia miatt felveti a kérdést, hogy ennek milyen hatása van nem történt ez így korábban, amikor például hagyományos módon lett kinyerve a gáz. Azért, mert nagy mélységből jön a gáz, mert olyan mértékben, amely elég nagy, és vegyanyagokat használ, most említeném a rics, és azért, mert védeni kell a vizeket is, és Lengyelországot például többször is elítélték, mert a víz irányelvet nem tartotta tisztába, tegye azt, fel szeretném szólítani itt most arra. Nos, nekünk a gondunk a hatástanulmány alapján, az értékelések alapján, és ugye van még az Európai Bizottságnak is egy ilyen projektje a hatástanulmányok keretén belül, a bizottság is nyilatkozott, bár nem hivatalos módon, több mint egy éve már, több tanulmány is született, amelyek azt bizonyítják jogi szempontból, hogy ma a palagáz nem ö, ö, található meg európai jogi keretek között szabályok formájában, és tavaly a bizottság bejelentette, a múlt héten a bizottság bejelentette, hogy új szabályokon dolgozik. Elnézést, kicsit sokat beszélek, de azt hiszem teljesen jogos a hozzászólás vannak hiányosságok a közösségi jogban az új energiaforrást illetően, és ehhez pedig különleges intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Elnök. Itt most kérdésekről van szó, kedves képviselők. Nem lehet a vitát a végén újra elkezdeni. Bulánt úr, parancsoljon. Elnök asszony, Nincs konkrét kérdésem, sajnos csalódást kell okoznom önnek, de én is szeretnék hozzájárulni ehhez a harchoz az én magam módján. Nagyon rövid leszek, tehát mert nem kérdésem van. Csak azt szeretném elmondani, hogy tudom, hogy környezetvédelmi szempontból még eléggé kérdőjeles ez a dolog, én a foglalkoztatásügyi bizottságban vagyok, és tudom, hogy az Egyesült Államokban a palagáz 600 ezer új munkahelyet teremtett, és mi az Európai Unióban munkahelyeket akarunk teremteni, ezért harcolunk, úgyhogy eléggé aktuális kérdésről van szó. Azt gondolom, hogy semmi értelme tönkretenni a környezetet olyanok számára, akik szeretnének a munkahely, munkahelyekhez hozzájutni, és aztán szépen lassan megölni őket. Úgyhogy rendkívül sürgős, hogy az EU felvállalja felelősségét, és örülünk, hogy állampolgáraink rendszeresen hozzánk fordulnak ebben a témában. Úgyhogy a bizottsághoz fordulok, javasoljanak a témával kapcsolatban jogszabályokat. Köszönöm. Sanikur, úr, Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja bardzo Köszönöm elnök asszony a lehetőséget, megígérem rövid leszek. Hát nagy érdeklődéssel hallgattam ezt az érdekfeszítő vitát, illetve eszmecserét, és komoly, látom, hogy komoly érzelmeket kavar ez a téma, komolyak a eh, tehát valóban élénk a vita, mindenféle hátsó szándékokat sejtenek egyesek, a, a, a palagáz hívei őt az ipar lobbistáinak tekintik, és nagyon gyakran vádaskodnak a palagál szívei, és mondják azt, hogy az ellenzők a Gazprom bérencei. Azt hiszem, hogy nem tudunk előrelépni. A gyanúsítgatások nem vezetnek sehova. Mindannyiunk számára fontos a környezet, mert nyilvánvalóan mindannyian meg akarjuk védeni. De ez nem jelenti azt, hogy európai szinten be kellene tiltanunk az ilyen eh, palagáz kitermelést. Mindenféle részletes jogi szabályozással el lehetetleníteni a palagáz kitermelőket hiszen vannak olyanok, akiknek ez lenne a célja. Ezt a kemény diót kell valahogy feltörnünk. Próbáljunk kevésbé, eh, ne engedjük, hogy az érzelmeink vezéreljenek bennünket, és hagyjuk, hogy a palgáz kitermelő országok folytassák eh, ezt a munkájukat. Kettő percben válaszolt a kérdésekre, parancsoljon. Úgy vélem, hogy a kérdések egy részére már kaptak választ, de röviden elmondhatom, a közösségi jog kapcsolatban csak az energia, energetikai szempontok merültek fel. A többi jelentés, amit elolvastam, mind arra mutat, hogy, hogy a jelenlegi jogszabályi keretben vannak hiányosságok, ahogy azt hallottuk a bizottság szóvivője is ugyanezt állította. Én, nekem nincsenek érdekeltségeim egyik oldalon sem. Ha csak arról beszéltek, hogy a millió talált joghézagokat, vagy legalábbis hiányosságokat, és objektívan kimondhatjuk, hogy léteznek ezek a hiányosságok. Ami a tiltást illeti, a a palagázbányászat vagy kitermelés tiltását illeti, úgy vélem, hogy megvan a lehetőség arra, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek a környezet védelmét garantálják, beleértve a széndiokszid kibocsátás csökkentését, és meg lehet találni az arany középtől a gazdasági érdekek, illetve az energiaellátás biztonság célkitűzések között. Azt, hogy mit tegyünk, rábízom a politikusok döntésére, de jogi szempontból annyit mondhatok, hogy a környezetvédelmi célok oldaláról a jogi eszközök megvannak erre. A bányászati és a szénhidrogénre eh, vonatkozó jogszabályok csak részben térnek ki a palagázbányászatra. Miért például, például a hatástanulmánya irányelv bizonyos eh, mértékű szénhidrogén bányászatra vonatkozik. A palagáz eh, igazából nem terjed ki, tehát a, a szénhidrogén kitermelésre vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány feltételek nem alkalmazhatóak, illetve a pénzügyi garanciák, amelyeket lefektetett ez az irányel. Ez erre a konkrét e, geológiai helyzetre nem terjed neki. Az uniós jogszabály tehát nem fedi le az energia kitermelés, energiatermelés minden aspektusát. A bányászat terén a jogszabályok e, többsége tagállami szintű, még egyszer mondom, csak részben fedi le a szénhidrogén kitermelést, és az új technológiákra nem igazán alkalmazhatóak. Azt hiszem, ezek voltak a legfőbb kérdések. Köszönjük, mondja az elnök. Köszönjük a Balestros asszonynak. Folytathatjuk a következő petícióval, amely Bulgáriából érkezett. Душана Здравкова. Капсулт. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на вас лично и на секретарията на Комисията по пети. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Először is személyesen szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és a petíciós bizottságnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Azt hiszem, jókor került ez megrendezésre, tekintettel az NV és az ITRE bizottságban meghallgatottakra. Úgy tűnik, mintha valamilyen irányba el akarnánk dönteni ezt a kérdést, az európai állampolgárok által aláírt petíciók tükrében. Nem akarok részletekbe bocsátkozni a bulgár petíciót illetően, már volt róla szó, időt kell megtakarítanunk. De a felvetések között nagyon sok hasonlít más petíciókban talált gondolatokhoz, az a véleményem, hogy az EP-nek és az európai intézményeknek kell az európai állampolgárok érdekeit képviselni. Szadik ne haragudjon, de nem tudok érzelmek nélkül beszélni erről. Ott van Bulgária, Románia, Németország, és még folytathatnám azon országok sorát, amelyeket érint ez a kérdés. Ha az ember csak ránéz erre a térképre, már is ö, arra gondol, hogy hány embert érint mindez. Egyetértek a szakértőkkel, és támogatom, hogy szigorúbb legyen a ö, szabályozás. Ugyanakkor a petíciós bizottságnak inkább ö, jelentést kellene készítenie, ö, és plenárisra vinni ezt a témát szerintem. Ezzel azt bizonyítanánk azon állampolgárok számára, akik aláírták ezt a petíciót, hogy támogatjuk elképzelésüket, vigyázzunk a környezetre. Ezeket a régiókat Трябва да се спре и да наблегне Европейския парламент при гласуването си. Veszélyek fenyegetnek. Ami pedig Bulgáriát illeti, két dolgot szeretnék csak mondani. Létezik a moratórium, bár van egy adhok parlamenti bizottság, és sajnos fennáll a veszélye annak, hogy megszűnik a moratórium. egyáltalán nem múltak még el a veszélyes idők a bolgár régiók vonatkozásában. 8000 írták alá a petíciónkat, további 50 ezren kérték, hogy csatlakozhassanak az aláírókhoz. A petíciót ezután küldtük el az Európai Parlamenthez. Ezek az emberek tényleg szeretnék a dialógust az Európai Parlamenttel. Úgyhogy megint csak a petíciós bizottsághoz szeretnék fordulni, és a következőt szeretném mondani. Tudjuk, hogy vannak lobbisták. Tudjuk, hogy ki lobbizik a nagy cégek érdekében. Az európai állampolgárok lobbistái viszont önök, az önök tagjai, és bízunk önökben. Köszönöm szépen. Mrs. Teresa Vajda. Köszönöm, most pedig megadom a szót Teresa Vajdának a lengyel petíciót. Vezesse fel. Szanowny, szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Przyjecha... Elnök asszony, Hölgyeim és Uraim! Lengyelországból érkeztem ma időnek közé. Azért vagyok itt, hogy beszámoljak arról, hogy a lengyel politika milyen hatással van a gáz helyzetre. Egy olyan régióból. Jovovics és Kutnó közötti régióból, térségből, ahol nincs hagyományos palagáz kereskedelmen is van egy óriási gáz tartalék. kutom mellett már elindultak a források, és ez a föld alatti lelőhely a következőképpen kerül kihasználásra, széndiokszidot pumpálnak, sajtolnak a földbe, hogy gázt nyerjenek ebből, hogy csodálatos területen gázt termeljenek ki, amelyet most így veszély fenyeget. Azért jöttem, hogy segítsenek nekünk. Úgy tűnik, hogy Lengyelországban senkit nem foglalkoztat. Ez még a lengyel elnököt sem, akit írásban többször megkerestünk ez ügyben. Hogy segítsen nekünk, hogy nyugalomban, biztonságban élhessünk, nem válaszolt megkeresésünkre. Nagyon hálás lennék az Európai parlament elnökének, Martin Schulznak, nagyon hálás vagyok neki, hogy az önök petíciós szakbizottságához eljutatta a levelünket, hiszen a, köszönöm ezt azon lengyelek nevében is, akik nem merik aláírni az online is elérhető petíciónkat. Én is testvérem vagyunk a petíció szerzői. Apró kis föld rezgéseket érzékeltek Bielkopozka környékében, környékén, és tudjuk, hogy ez a palagász kitermelés következménye. Mi nem akarjuk ezt, nem akarjuk azt, hogy Lengyelország kétharmadát össze-vissza fúrják a gázkitermelés ügyében. Mindegy, hogy palagáz vagy hagyományos földgáz kitermelésről van szó, a gáz kitermelést mi lengyelek nem akarjuk. A biztonságos nyugodt életre meg, mikora esélyünk van. Köszönöm azon szakértőknek, akik felismerik a minket fenyegető veszélyt. Önök is nyilván tudják, hogy mennyi vizet eh, használnak fel a hidraulikus rétegrepesztéses eljárás során. Attól tartok, hogy a, az ivóvíz ellátásunkat, a tiszta, egészséges ivóvíz ellátásunkat fenyegeti ez az eljárás. Hiszen a, a, a, a Vovicsból érkeztem, ahol Május óta nem iszom a csapvizet, nem használom egyáltalán a csapvizet, a fürdőszobában sem, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez eh, valóban tiszta. 40 évvel ezelőtt kezdődtek az első fúrások, és nem vagyok benne biztos, hogy nem szennyezett a víz. Az önök segítségét kérem, eh, a hazám nevében érkeztem, a húgommal együtt. Nagyon eh, hálás vagyok önöknek, hogy fogadnak itt az MV eh, a Peti Bizottságban, és arra kérem a parlamentet, hogy eh, tegyen valamit, segítsen nekünk, mert még a legjobb szendékú jogszabály sem garantálhatja a biztonságunkat, mik eh, a hugommal szorosan figyelemmel követjük a lengyelországi jogszabályok változását, alakulását, és a Vitufi eh, drámai balesetet sem előzte meg a jogszabály. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történik itt. Azt tudjuk, hogy a szennyvíz eh, szabadba jutott. Senki sem válaszolt a bekeresésünkre. Senki sem beszél arról, hogy milyen, mi volt ebben a szennyvízben, az ipari szennyvízben. Nem tudjuk, hogy ennek mi a következménye, mi a hatása. Talán nem nézik sokan jó szemmel, hogy ilyen eh, szívhez szólóan próbálok önök előtt érvelni, figyelmeztettek erre, de nem tehetek mást. Lengyelországban fenyegetve érezzük magunkat. Fenyegetésben élünk, Azért, mert a, a bánya vállalatok, a, a, a, a cégek nem foglalkoznak az egyszerű polgárok érdekeivel, a jogszabály alkotók is megfeledkeznek rólunk a kisemberrel. Uh, Köszönöm szépen. Kaptunk még kettőt Lengyelországból. Mindkét petíció arra tényleg hívja fel a figyelmet, hogy Lengyelország intenzíven kívánja ki a bányászni a palagászt, és ez jelentős problémákat okozhat. Nem csak a talajvíz metánnal és vegyi anyagokkal való szennyezését, hanem hogy a kibocsátások a szén égetéséhez képest sokkal nagyobb mértékűek lesznek. 194. Only cause destructive environmental pollution nem csak környezetvédelmi szennyeződés lesz ennek az a, a következménye, hanem komoly kockázatot jelent majd az emberi és az élővilágra is. Azt kérik, hogy a külföldi és a lengyel cégek távozanak onnan, és hagyják abba a fúrást. Szakértőink közül az elsőnek szeretném megadni most a szót mert ők tudnak segíteni nekünk abban, hogy segítsenek nekünk minél jobban megérteni a problémát. Michel Leibel. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy a bolgár és a lengyel petíciókat meghallgathattam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy válaszolhatok ezekre. Remélem eléggé felelősségteljesen fogom tenni ezt, kicsit majd magasabb politikai szintekre emelve. Megpróbáltam megvizsgálni az aggodalmakat Bulgáriában és Lengyelországban a palagáz kapcsán. Nem annyira a szakmai részét próbáltam megérteni, erről már volt szó eléggé részletesen, hanem inkább szabályozói szintre emelve, hogy mit kell tenni, mit lehet tenni, hogy hosszú távon reagáljunk a öngyaikra. Ezt próbáltam tenni. Nos, korábbi kutatásaim alapján ö, használt módszeremet használtam, hogy mi a helyzet a szén utáni gazdaságban, és gyakorlatilag egy kockázati keretet próbáltam fölállítani, amely a különböző kockázati fajtákat ö, sorolja fel, hogy hogyan működnek a cégek, a kormányok, és hogyan tudunk eltávolodni a jelenlegi energiarendszertől, amit most használunk. Ezt a keretet alkalmaztam, tehát a két országban megfogalmazott gondokra. Mielőtt a részletekbe bocsátkoznénk, ezt szerettem volna elmondani, mert nincs sok időm, úgyhogy rövid leszek, mert erre kértek. A teljes jelentés egyébként is tartalmaz minden részletet. Először is nagyon fontos tudni azt, hogy az állami intézmények és a cégek hogyan működnek hogyan alakulnak technológiai szempontból a fejlődés útján. Ezt próbáltam megtenni. 16 esetben elemzést végeztem Lengyelországban, és megkérdeztem a palagáz ö, ö, iparban érintetteket, hogy mi a legnagyobb gondjuk, milyen kockázatokat látnak. Nagyon fontos ez, mert gyakorlatilag az állampolgároknak, a petíciót benyújtóknak is ez volt az egyik legnagyobb gondja. Nos, a kockázatok eléggé jelentősek. Ezek gyakorlatilag benne vannak a petíciókban is. Az elemzésben megpróbáltam a kockázatokat felvázolni, amelyeknek, amelyeket a palagás segítségével is csökkenthetünk például. Megnéztem az intézmények szerepét, például Lengyelországban, mennyire foglalkoznak a környezetüzemi kérdésekkel, és persze a pénzügyi kérdések is fontosak, amikor figyelembe kell vennünk azokat a szempontokat, amelyek alapján eldöntjük, hogy kitermelendő-e a palagáza vagy sem. Nos, Lengyelországban ö, 27 ö, kút volt, nagyon rövid volt ez az időszak, amikor kipróbálták ezt az időszakot, és ez nagyon fontos a kockázatok értékelése szempontjából. Itt található Lengyelország térképe, illetve, hogy jelenleg hol van palagáz. Azt mondták, hogy 150 tesztkutat szeretnének, hogy jobban el tudják helyezni a térképen a lelőhelyeket. Itt a módszerünk, 16 interjút végeztünk, magas szinten a lengyel kormányban, miniszterekkel például. Itt látható az energia összetétele Lengyelországnak, 90% az elektromos államnak szénből nyerhető, ami a palagász illeti. Nagyon fontos a szén szerepét is megemlíteni Lengyelország esetében. Most a legfőbb következtetések a következőek. Szinte állami projektről van szó, és azt hiszem a petíciót benyújtók is egyetértenek azzal, hogy öt minisztériumot érint a palagász kérdés, és ez előtt fontos, mert gyakorlatilag itt az egyensúlyi kérdésről van szó hosszú távon, hogyha tényleg folytatják a kinyerést a balagás szintjén, hogy aztán utána mi lesz a szabályozással, milyen cégeket érint ez, milyen szabályozás születik ezen cégek vonatkozásában, tehát ezeket is mind figyelme kell venni hogy mi a helyzet az állam, a cégek vonatkozásában, államiak vagy magáncégek. Tehát tényleg mindenkit megpróbáltunk belevenni ebbe az eszmecserébe. Figyelembe kell venni azt is, hogy miért fontos Lengyelországban a palagáz. Azért, mert vannak energia szolgáltatás biztonsági problémák, mégpedig komolyak. Aztán az álképzés is fontos probléma. Ott van például a folyékony földgáz kérdése, az import kérdése, illetve az, hogy hogyan fejlődik majd hosszú távon az európai energiapiac. A palagáz előállítása helyben, Lengyelországban fontos tényező lehet gazdasági, pénzügyi aspektusok szempontjából is, illetve Lengyelország energia összetételét illetve is. Ezen kívül az egyik gond még, amit a petíciós benyújtók említettek, a CO2 kibocsátások. A szén kapcsán is felmerül ez, de a jelentésben részletesebben szólunk arról, hogy a CO2 kibocsátásokat jelentősen befolyásolná a palagáz kitermelés. Úgyhogy talán erről is szólnia kellene a vitának. Környezetvédelem. Ez tényleg nagyon fontos, mert része a vitának. És tényleg itt foglalkozni kell a kormánynak is, és a cégeknek is ezzel a problémával. A Natura 2000-es területek rendkívül fontosak. Beszéltem a kormány képviselővel, és mindannyian azt mondták, hogy rendkívül fontosak ezek a területek. Nos, az Egyesült Államokban gyakorlatilag ott volt a gond a palagázzal, hogy se a kormány, se a cégek nem hallgatták meg az állampolgárokat, és a kormányok nem voltak eléggé proaktívak ezen a téren. Lengyelországban legalábbis most a kormány és a cégek sokkal proaktívabban léphetnek fel, és ezek a Natura 2000-es területek megfelelő védettséget is élvezhetnek. Ezt ki lehet dolgozni. Úgyhogy az egész társadalom megérheti, megértheti a különböző dinamizmusokat, a különböző technológiákat, hogy környezetvédelmi szempontból biztonságos technológiát alkalmaznak-e. Bulgária, röviden. Itt most pillanatnyilag moratórium van, ezért kicsit más az elemzés ebből a szempontból. Azt hiszem, el kell mondanom, hogy a kutatás szempontjából FP7-es projektekről volt szó mindkét ország esetében. Remélhetőleg jövőre születik meg az eredménye egy szélesebb körű kutatásnak. Mivel moratórium van Bulgárióban, nem szabad elfedkezni arról, hogy a különböző gázforrások vonatkozásából a palagáz érdekes-e? Mert elég nagy ö, tartalékok lehetnek, ö, de Lengyelországban is igaz ez. Ez fontos megvizsgálni, mert hogyha a gáz, ö, a hagyományos gáz ö, vezetékes importja olcsóbb, mint a bulgáriai palagáz kinyerés, akkor végül is nem érdemes Bulgáriában kitermelni. Ami az orosz függést illeti Bulgáriában, olyan 90-95 százalékban, gyakorlatilag azt eredményezi, hogy tényleg valami megoldást kell találni a Bulgáriának. De hát ö, ö, folyékony ö, cseppfolyósított gáz ö, befogadó állomásokat is építettek már, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha más országokból is be tudják hozni a gáz szükségleteket, akkor megint csak nem érdemes a palagázt kitermelni. Remélem, a rövid összefoglaló val érzékeltettem, hogy mi történt a két országban a kutatás során. Tényleg hosszú távon kell megvizsgálni a kérdéseket. Még néhány rövid általános ajánlás EU szinten. Meg kell vizsgálnunk a kibocsátások hatását a palagászhoz hasonlítva, és nagyon fontos az, hogy hogyan is vélekednek erről Lengyelországban például. Én úgy gondolom, hogy a szenet váltja, ki, váltaná ki a palagáz, mint a megújuló energiákat. Említettem, hogy az állam milyen szerepet vállalhat fel, a vállalatok milyen szerepet vállalhatnak fel. Ez tényleg alapvetően fontos. Ha megnézzük az elektromos áram szabályozást, hogyha például a minisztériumok dolgozói megfelelő képzésben részesülnek, ez nagyon sokat segít. A legmodernebb technológiák alkalmazása is rendkívül fontos és úgy gondolom, hogy ha Lengyelországban folytatják a ö, kitermelést a megfelelő háttérrel, amelyet létre lehet hozni Lengyelországban annak érdekében, hogy megfelelő ö, információt szolgáltassanak az ö, állampolgároknak arról, hogy hogyan használják ezt a technológiát, ennek van lehetősége. Hangsúlyoznom kell ezt itt Brüsszelben, én ugyan Budapesten éltem, de az energia összetétel rendkívül fontos, meg kell vitatni, főleg Közép-Kelet-Európában. Mert ugyan vitatkozhatunk erről itt Brüsszelben, maga a realitás az, hogy nagy a függőség az orosz gáztól. Ami pedig a többféleséget illeti, az energia ö, ellátás biztonságát, és persze megemlíteném itt a munkahelyeket is, mert ez fontos, meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk ö, változatosabbá tenni és többfélévé az energiaforrásokat, amelyeket felhasználunk. Az állampolgárok nem keresnek olyan sokat, úgyhogy végül is, amikor az energiaszegénységről beszélünk, erről sem szabad elfeledkeznünk. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Megköszönöm Labell professzor úrnak az elmondottakat, és most Átadom Stanislav Nagy professzornak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, kedves hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak, és szólhatok önökhöz. Ez a második alkalom, hogy itt járok az Európai Parlamentben. Tavaly ugyanebben a teremben vettem részt egy vitán, és nagyon örülök, hogy visszatérhettem a parlamentbe. Ahogy már korábban említették, az egyik legkomolyabb agály, amit mindig emlegetnek, az információ hiánya. Méghozzá a pontos és megbízható információ hiánya, ami a kockázatokról, a technológiákról rendelkezésre áll. Mindannyiunknak tudni kell, hogy itt most eh, egy újdonsággal van dolgunk, és ezért racionálisan kell ezt megközelíteni. Különösképpen, hogyha a fenntartható fejlődés keretei között tekintjük ezt az egészet. Mielőtt tovább lépnék, szeretnék egy picit visszatérni az első előadásra, Altman úr előadására. Vannak ugyanis bizonyos agályaim, amelyeket mindenképpen szeretnék elmondani. Bobinska asszony említette a széndiokszid kibocsátásokat, illetve a fenntartásait ezzel kapcsolatban. Meg kell, hogy mondjam, én nem ismerek egyetlen egy olyan esetet sem, ahol bármifajta aggály felmerült volna. Az 5% az gyakorlatilag egy olyan, ami mindenütt megtalálható, mindenféle hagyományos helyzetben a vertikális hatása kapcsolatban van még egy kis pontatlanság. 500 méterről volt szó, a Dáremi Egyetemről érkezett kolléga véleménye szerint 300 méterről van itt szó, és nem 500-ról. Az előadásban szerepeltek egyéb pontatlanságok is, amelyre, amelyekre majd még visszatérek a későbbiekben. Azt is említették, hogy a geológiai hibekkel kapcsolatos problémák is felmerülhetnek. Ne felejtsük el, hogy a gáz mindig a nyílásokba fog beáramlani. és hogyha ezeket a nyílásokat rosszul zárják le, akkor ugye mindig van egyfajta kockázat a szivárgásra. Ezt helyesen említették. Azonban úgy tűnik számomra, hogy a kockázat felmérés az inkább a széndiokszid készletekre vonatkozott, vagy legalábbis ezen alapult. A második hozzászólónak szeretnék köszönetet mondani, a második előadónak Szeretnék köszönetet mondani, mert ő néhány szeizmikus aspektusra is kitért. Anasztázió professzorról van szó. Köszönöm ennek, hogy ezt megtette, ezt a kis kitérőt. Utaltak itt Lengyelországból érkezett petíciókra, és ezek felvetettek olyan kérdéseket, amelyekre én is kitérek. Hogyan lehet összefoglalni a petíciókban felsorolt érveket néhány kulcspontba ki lehet ezeket emelni, és ezt én most meg is teszem. Mind a két petíció, mind a két lengyel petíció, illetve a bulgár petíciók is. Nem tudom egyébként, hogy ezt most még vitatják már, mint a bolgár példát, de azért mindegyikre szeretnék hivatkozni, tehát az összes petíció annyira ellentmondásos kérdéssel foglalkozik, hogy ebben a rengeteg ellentmondásban nem tudunk majd biztos választ adni valamennyi kérdésre. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem annyira sötét a valóság, mint ahogy azt a petíciók benyújtói lefestik. Nyilvánvaló, hogy a környezetvédelmi hatás nagyon fontos, különösképpen, hogyha a felszíni területek állapotára gondolunk, illetve a felszíni vizek szennyezése, vagy a hulladékkezelés is olyan szempontok, amelyek fontosak, a szennyezőanyag kibocsátás, a vészhelyzetekre vonatkozó tervezés, és így tovább. Tehát ezek mind fontos szempontok. De Szeretnék még valamire hivatkozni. Itt van egy újság cikk. 1973-ban adták ki ezt az újságot, amelyikben ez a cikk megjelent. Ez csak azért mutatom önöknek, hogy lássák, hogy a gázra mikor hivatkoztak először az Egyesült Államokban vagy Kanadában. Vannak további cikkek 1983-ból és 1987-ből, ezeket is itt mutatom a dián. És még egyszer kérek mindenkit, hogy ne felejtsék el a gázmezőkkel kapcsolatos összes ellentmondást, tehát hogy mennyire ellentmondásos ez a kérdés. Most a balesetekkel kapcsolatos dokumentációt illetően azt szeretném elmondani, hogy nagyon is jól dokumentáltak ezek az esetek. A kitermelésben, tehát a bányászatban, kitermelésben nagyon jó dokumentáció van. Az MIT kiváló anyagokat adott ki 2011-ben. Földgázra vonatkozóan is egyébként. 43 incidensről számol be ez a kutatás, és e- mindegyiket elemzi. Láthatják itt a dián a különböző incidens típusokat. 20 esetben merült föl a talajvizek lehetséges szennyezettsége. De mondjuk megnézhetjük a kisebb jelentőségű eseteket is, amelyeket a dia alján láthatnak, például a légszennyezés, illetve a gázkitörés a kutakban, ezekre nagyon kevés példa volt. Csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy az Egyesült Államokban ugye nagyon-nagyon sok fúrást végeztek, és mégiscsak ilyen kevés incidens következett be. 2006 és 2010 közötti időszakról származnak az adatok. Nos, hogyha most még egyszer áttekintjük ezeket az incidenseket, akkor azt láthatjuk, hogy a felszíni vizekben soha nem jutottak el a repesztő folyadékban található anyagok. És ezt rögzítették is. Az természetesen érthető, hogy az összes környezetvédelmi szempontot figyelembe kell venni, a monitoring, illetve a felügyeleti tevékenységeket el kell végezni. Az államoknak mindig szemmel kell tartaniuk a feltárás és kitermelési tevékenységeket. Voltak, akik említették mondjuk a nagyobb népsűrűséget, és azt, hogy a, a próbafúrásokra, illetve egyáltalán a kútfúrásokra nagy területre van szükség, de nem ez az igazi probléma. És ezt majd megtalálják itt az anyagokban is ennek a leírását. És természetesen a technológia is fejlődik folyamatosan. 2007 óta rengeteget változott a technológia, amelyet felhasználnak, és erre szeretnék kitérni. Láthatják itt a képernyőn, hogy 4-től 2000 köbméterig terjedő mennyiség kitermelésére alkalmas egy kút, új technológiákat és új megközelítéseket alkalmaznak, itt hivatkozok szerzők tanulmányaira, tehát van szakirodalom, amely az úgynevezett vertikális penetrációt írja le, 2-300 méteres mélységről van szó, nem 500 méterről, mondom még egyszer. Anasztázió professzor úr és Átman úr is említette a vegyi anyagokat, amelyeket használnak a repesztő folyadékban. Nem szeretnék ezekre visszatérni különösebb részletességgel, de az úgynevezett zöld kémiát azért hadd említsem, tehát új technológia van itt is már használatban. Láthatják a képernyőt, kérem ne felejtsék el azt, hogy a repesztő folyadék vegyi összetétele már nem olyan, mint a múltban volt. És most pedig hadd említsem az első valóban alapos jelentést, amely a hidraulikus réteg repesztésnek a hatásáról szól. Simánszki úr utalt már erre, hogy egy lengyel geológiai kutatóintézet elkészítette ezt a jelentést. A Kőolajtanulmányi Intézet volt ez az intézet. Látják itt a térképen a helyszínt, amit vizsgáltak, amiről a tanulmány készült. Webénybe, Lebényben, Lengyelországban. Itt szerepelnek az adatok. 35 kilométeres mélységről van szó, 4000 méter a teljes mélység, de itt van az összes többi számadat a dián, és a kérdés ugye felmerül, hogy mi lett a tanulmány eredménye, nagyon pozitív következtetésekre jutottak. A tanulmány készítői semmilyen súlyosabb kockázatot nem tártak fel a víztáblára vonatkozóan, tehát semmifajta vízszennyezési kockázat nem merült fel, és a talajvízekre nem volt kihatással a kútfúrás. Most a dián a levegőminőséggel kapcsolatos adatokat láthatják, még mindig ugyanerről a jelentésről van szó. Kérem, csak nézzék meg ezeket a paramétereket. A zaj szennyezés a következő 53 decibelről van szó a terület közelében, tehát ahol magát a forrást végzik. nézzük a koncentrációs szinteket, nem változott a koncentráció, tehát a talaj állapota nem változott, így néz ki, láthatják a dián, hogy hogyan is működik ez az egész folyamat. Most pedig a repesztés folyamata. Hogyan működik a rétegrepesztés? A Fizsi földrengés látható a kép egyik részén, és az erre vonatkozó adatok vagy hullámok, és láthatják a másik képkockán, hogy a rétegrepesztésnek milyen hatása van. Tehát tulajdonképpen igen, igen, aprócska, szinte jelentéktelen rengést okoz a rétegrepesztés és nagyon kevés folyadék visszaáramlást, tehát nincsenek súlyos kockázatok. Most nézzük a vízre vonatkozó paramétereket. Gyakorlatilag a fúrás előtt és utáni állapot megegyezik. Hogyha a visszaáramlott vizet megnézzük, ahogy Palmer kolléga is említette, itt már vannak változások. 4000 ről 52-re, aztán majd visszasik 16000-re. Itt lehet látni egy-két paraméter változását és azt, hogy ezek magasabbak a kútfúrás után, mint előtte, de nem drámai változásról van szó, és csak ideiglenes változásokról van szó, megint mondom. Nem kell ezektől tartanunk, egyáltalán nem jelentős értékek ezek, vagy jelentős változások ezek. Hogyha részletesebben megkívánják ismerni ezt a jelentést, akkor természetesen a rendelkezésükre tudjuk bocsátani. Én nem akarok nagyon a részletekbe bocsátkozni, még a talajvízre hat térjek ki. Minden érték normális, ahogy láthatják a táblázatban, tehát semmi fajta súlyosabb probléma nem merül fel. Még valamit szeretnék kihangsúlyozni. Nem romlott súlyosan semmilyen paraméter, tehát a környezeti paraméterek szinte változatlanok maradtak. Ez a legfontosabb dolog, amire fel kívánom hívni a figyelmüket. Aztán pedig a talajvíz állapota nem számolt be a jelentés semmifajta változásról. A mutatók gyakorlatilag változatlanok maradtak, ezt láthatják. Természetesen a kockázat az mindig megvan, és ezért kell folyamatosan figyelemmel kísérni a talajvíz állapotát, de nem súlyos kockázatról van szó, Elég, ha az ember rajta tartja a szemét a talajvíz állapotán. Összefoglalóan, tehát azt szeretném mondani, hogy szerintem ezeket a petíciókat el kellene utasítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és elnézést kérek, hogy az idő rövidsége miatt arra kértem, hogy zárja le az előadását. Most pedig az Egyesült Királyságból beérkezett petíció tárgyalása következik. Rosemary Rechter volt a benyújtója. Parancsoljon! akik még mindig bírják ezt a hosszú verszakot. Köszönöm, hogy megadják a lehetőséget számomra, hogy az átlagembert képviseljem. Azért jöttem ma ide, hogy petícióval forduljak ezen emberek nevében önökhöz. hogy moratóriumot vezessenek be a palagáz kitermésre egész addig, amíg nincs megfelelő szabályozás vonatkozóan. Méghozzá olyan szabályozásra gondolok, amely egész Európát lefedi. Tudom, hogy az én hazámban jelenleg nincsenek megfelelő szabályok érvényben. Napról napra egyre égetőbb, egyre fontosabb ez a probléma, és a jelenlegi gazdasági <clears throat> környezetben a pénz hiány lévő kormányzatok számára egy rövid távú célért, energia célért szívesen feladnak bizonyos elveket. Az mi kormányunk korábban óvatosan fordult a palagáz irányába, most neveztek ki egy olyan minisztert, aki a palagáz híve, az éghajlatváltozással kapcsolatos szkepticizmusáról is híres. A felügyelet és a szabályozás jelenleg a egészségügyért felelős szervek feladata. Az offshore tengeri gázkitermelés azt jelenti, hogy tengeren nincsenek emberek, útak, szakértők, az, től azt hallottam, azt mondták nekem a szakértők, hogy az illetékes szerv sem szakértelemmel, sem forrásokkal nem rendelkezik ahhoz, hogy a szárazföldi palgáz kitermelést megfelelően szabályozza. Ennek a szervnek az olajügyi főosztályvezetője nyilvánosan is azt mondta, hogy mit is lehetne itt egyáltalán vizsgálni, vagy, vagy szabályozni, hiszen föld alatt fúrnak. Az Egyesült Királyságban, csak lancashire folyik ilyen rétegrepesztés. Itt tulajdonképpen az önszabályozást alkalmazzák. Két évve működnek, azóta a Health and Safety Executive egyetlen egyszer sem vizsgálta azt, hogy a, milyen mennyiségben pumpálják a, a felszínre a, a, ezt a frakolóvizet, illetve hogy milyen szennyezés történt, vagy sem. Az egyik kút megsérült, meg egyelőre nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi a következménye. Amennyire tudom, a visszapumpált vízet a Manchesteri csatornába engedik. A lenkesőrben élők a viszintes fúrásokkal kapcsolatban nem számítatnak túl sok jóra, hiszen ellenőrzés nem nagyon folyik. Szerintem komoly veszély fenyegeti a környéken élőket. És mi, mit nyerhetünk ebből? Nos, a pénzügyminisztérium könnyű bevételt remél, és a bányaszó cégek sebe is megtehet, és mit veszíthetünk? valódi veszélyt az ivóvízbázisra, hiszen minden újabb kút 5-9 millió gallonnyi, azaz 20-30 millió liternyi vizet használ fel. Ráadásul nem csak a hozzáadott vegyi anyagokat tartalmaz ez a visszapumpált víz, a frakkolási víz, hanem ezekben a kőzetekből, bárium és természetesen előforduló rádióaktív anyagok is szennyezhetik ezt a vizet. A víz legnagyobb része a földben maradt, a föld mélyén reked, és teljesen e, kiesik e, ebből a vízbázisból, a növekvő vízhiány mellett el, megengedhetjük magunknak ezt? Szerintem a nem szabályozott uh, palagáz kitermelés tovább fogja szennyezni a környezetünket, az életminőségünket uh, uh, rontja több százezer ember um, számára, az emberi egészségre veszélyes, az ökoszisztémára veszélyes, miközben elfordítja a figyelmünket afelől, hogy fenntartható energiára, kifejlesztésére koncentráljunk, az energia spórolásra, amely elengedhetetlen az éghajlatváltozás elleni fellépéshez. Ez valóban az a jövő, amit elképzelünk magunknak Európában? Sürgősen tennünk kell valamit, és az a meggyőződésem, hogy egy Európára, egész Európára kiterjedő moratórium a megoldás, mert a hidraulikus rétegrepesztés nem ismer határokat, hiszen a szennyeződés bárkit elérhet. Egész addig, amíg nincsenek megfelelő szabályok, addig moratóriumot kell bevezetni. A gáz ki lehet valamivel váltani, a vizet semmivel sem tudjuk kiváltani. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönjük. Most megadom a szót John Broderick helyettesítésében helyett Ken Anderson úrnak adom meg a szót. Specifically on the issue I'm going to be focusing very specifically on the... megengedik, akkor konkrétan az éghajlatváltozásra koncentrálni, Nem annyira a palagáz kitermeléséhez kapcsolódóan, hanem a palagáz eh, felhasználásával kapcsolódóan. Ha egyszer kitermeltük, hogyan használjuk fel, és ez hogyan illeszkedik az éghajlatváltozási terveinkbe, programjainkba, arra koncentrálni, amit az egyes melléklethez tartozó eh, országokra fogok hivatkozni. Egyes melékletben szereplő eh, országok általában az iparosodott, fejlődött országok, az EU beleértve a hazámat, az Egyesült Királyságot is. Kezdeném az elejéről. Szóval az, hogy a földgáz, beleértve a palagázt is, nem egy alacsony széndiokszid kibocsátású gázfajta. A, fő, a földgáz 75%-a eh, eh, szén, széndiokszid lesz belőle. Tehát nem egy alacsony eh, széndiokszid kibocsátású tüzelőanyag. Sokan azt mondják, hogy a földgáz jobb, mint a, a, a szén. <clears throat> Igen, de ez csak akkor igaz, e, hogyha a földben marad a szén de hogyha kibányásszák a szenet, és exportálják, és közben a gázt elégetik, akkor ez tulajdonképpen nem jár csökkenése. Tehát csak akkor igaz ez, hogyha a szén a földben marad kibányászatlanul. Ha nem így történik, akkor a palagáz tulajdonképpen rosszabb az éghajlatváltozás szempontjából. Szerintem ezt fontos megjegyezni rögtön az elején. Most áttérnék a kontextusra a Nemzetközi Energetikai Ügynökségtől idéznék egy-két dolgot. Csak hogy lássuk, hogy hogy állunk az éghajlatváltozási harccal. Három és fél fokkal, kb. négy fokkal fog nőni az átlagőmérséklet 2040-50-re. Ezen az úton haladunk. Igen, csak radikális. Az elmúlt századtól hoz hasonlítva a magas emissziójú gazdaság miatt. Itt azt is olvashatjuk ebben az elemzésben, hogy az adatok 6 eh, fokos eh, hőmérsékletnövekedés megfelelnek meg egy száz év alatt. Ez elképesztő eh, következményekkel járhat a Földre. Nem két fokos emelkedésről, 4, 5, 6 fokos emelkedésről beszélünk. Ezen az úton haladunk, és semmi sem jelzi azt, hogy letérnénk erről az útról egyelőre. Végezetül a Nemzetközi Energetikai Ügynökség azt mondja, 5 évünk van, hogy az energiarendszeren változtassunk. John Broderick, aki itt van egyébként közöttünk, korábban mondta, elmondta, hogy Lehet, hogy a földgáz szektor számára ez, e, ezek jó idők lesznek, de az emberiség számára ez nem lesz, a semmiképp sem aranykorszak. Gondolkozzanak el ezen. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményéből idéznék, azt hiszem mindenki ismeri ezt, mindenki a, e, a hazája leért azt olyan szinten kell a emisszió stabilizálni, hogy az éghajlatrendszerrel eh, emberi beavatkozás miatt komoly változás lenne. Mi a, de mit értük azon, hogy, hogy túlzott vagy veszélyes mértékben ne változon? A tudósoknak nem kell ezen elgondolkozni, a, szak, a politikusok dolga ez, a civil társadalom dolga ez, és ők eh, alkották meg az elfogadható és a veszélyes éghajlatváltozás mértéke közötti különbséget. Tehát két fok Celsius alatti változásban határozták meg ezt a határértéket. Tehát a tudomány és a, a, a tisztesség, az igazságosság alapján határozták ezt meg. Az uniós hasonlóan fogalmaz, tehát nem szabad az iparosodás előtti határértékekhez vagy referenciaértékekhez képest túl lépni, nem szabad túl lépni, ezt hangsúlyozom, a két fokos hőmérséklet növekedést. Hogyan tudjuk enyhíteni az éghajlat változás a hatásait? Tudjuk, hogy veszélyes, tetszik vagy sem, elfogadtuk ezt demokratikusan, a nemzetközi közösség is erre a következtetésre jutott, és akkor azt mondjuk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy teljesítsük ezt a célt. olyan szinten kell tartani a széndiokszid koncentrációt, hogy ne lépjük túl ezt a két fokos emelkedési mértéket. Azt hiszem ez eddig mindenki számára elfogadható. Aztán az az út, amin haladunk, ez ez, ez valóban arra mutat-e, hogy, hogy, hogy teljesíteni fogjuk el a célt? ...2012-ben eh, tulajdonképpen már mm, mm, eh, már, már, már most túl késők. A riói csúcs óta évről évre ölvetett kézzel semmit sem tettünk, már most is Eh, már most is eh, túl vagyunk azon, hogy 90%-kal eh, tudjuk tartani ezt a két fogod, most már 50-50% az esélye. Ez az 50-50% az olyan, mintha az ember becsukott szemmel menne át az úton. Tehát most már 50%-nál jobbat nem is, ennél jobbról nem is elmutatunk. Mondjuk, hogy az erdőírtást le tudjuk állítani. Mondjuk, hogy az élmiszertermelés emisszióját felére tudjuk csökkenteni. Mondjuk, hogy ezen a téren sikeresek eh, eh, vagyunk. Akkor már csak az mm, a kérdés marad, hogy, hogy mi van az energetikával? Mennyi kibocsátás marad ahhoz, hogy tartsuk ezt az 50-50 százalékos esélyt arra, hogy az éghajlatváltozás két fokos túlzos túlzott mértékét ne lépjük túl. Hát most egy egyszerűsített képet festek fel, hogyha a szindioxid kibocsátás 2020-ban éri el a csúcsot, már ez is óriási kihívás, indiaiakkal, kínaiakkal, ha beszél az ember, akkor azt mondják, hogy 2030-40-nél hamarabb nőjük el a csúcsot. Valószínűleg az EU-ban sem fog csökkenni, hanem eh, stagnál majd bizonyos szinten. Most így néz ki a görbe. Milliárd tonnában kifejezem, gigatonnában hívjuk ezt a turós világban. 2050-ig rajzoltuk meg a görbét. Itt járunk, egyre nő az emisszió. Tovább 3%-kal, előtte 6%-kal nőtt az emisszió. Ez magasabb, mint bármikor korábban. Bár a globális felmelegedésről mindenki beszél, gyorsul az emisszió növekedése. Gyorsabban, mint bármikor korábban, tehát nem állunk jól. 2020-ban elérjük a csúcsot, még egyszer mondom, ez, ez már önmagában is nagy feladat, akkor ez a görbe alatti rész az, ami igazán fontos számunkra. Hogyha lassabban csökken, akkor nagyobb az esély annak, hogy a két fokot túllépjük, és nagyobb az esély, hogy 3, 4, 5, 6 fokkal növekszik a, a, a föld átlagőmérséklete. 2020-ban érjük el a csúcsot, évi 10-20%-kal. 10 20%-kal kell folyamatosan csökkenni az emissziónak 20 eh, éven, 30 éven keresztül, hogy, hogy egyáltalán bármi esélyünk legyen. 2035, 2040, 2045-re már, már nincs is semmiféle emisszió eh, kvóta, tehát ez a kar, szindioxid befogás és tárolás az lehet az egyetlen megoldás, százszázalékos, gyakorlatilag zéró kibocsátás megengedhető az energia ágazatból, tehát az energia célú szindioxid kibocsátás nullára kell, hogy csökkenjen legalábbis bruttó értékben. A fejlett gazdag nyugati világban élők számára azt mondtuk, hogy ezt a, a, a, úgy gondoltuk, hogy ez egy tisztességes megoldás, eh, hogy a, a fejlődő vagy fejletlen országoknak meghagyjuk a fejlődés esélyt. Mit jelent ez tehát számunkra? Mondom még egyszer, hogy egyáltalán esélyünk legyen a, a, a, a 2%-ot. Ez azt jelenti, hogy 40%-ot kell csökkenteni az elkövetkező három évben, 70%-kal csökkenteni 2020-ig, és több mint 90%-kal 2030-ig. Ahhoz, hogy a világ szegény eh, részének még maradjon valami mozgástere. 92-ben Rióban kellett volna elkezdenünk a munkát, azóta semmit sem tettünk, úgyhogy hát kicsit szorít minket az idő. Miért jutottunk mi más következtetésre, amit általában hallunk? Először is azért, mert a 2050-es eh, hosszú távú cél, lehet, hogy jó a cégek, politikusok az emberek számára, ez a tudományban nem illeszkedik. A tudomány eh, számára a kumulatív emisszió számít. Hogyha az első mellékletbe tartozó és nem az országok között megosztjuk tisztességesen, akkor ez még nehezebb eh, terhet róránk és arról nem is beszélve, hogy az élelmiszerből származó kibocsátás, illetve az erdőírtás is olyasmivel számolnunk kell. E, tehát nem az, itt most csak az energiaszektorról beszélünk, hogy itt kell nullára csökkenteni az emissziót. Körülbelül 10 évünk van hogy drámai változásokat hozzunk itt az EU-ban. Lett volna 20-30 évünk, ha elkezdtük volna időben, de hát ezt az esélyt elbaltáztuk. A, a gáz semmiképp sem illeszkedik a, e, a tudományos e, megoldásokban. Hogyha nem tudományosan állunk a kérdéshez, akkor hát persze égessék csak a gázt. Hogyha a tudományos véleményre vigye, e, kíváncsiak, akkor a gáz ebben nem fér bele. Még a, a, a széndiokszid megkötése E, együtt is csak akkor működik, hogyha 95%-os lenne ez a e, e, megkötés, de hát ez jelenleg elképzelhetetlenül magas arány, ez nem működik. alacsony vagy nulla széndiokszid kibocsátású megoldásokat kell találni. Nem gázt, nulla kibocsátásút. A fejlett terem, hogy fejlődő országok számára a, talán az elején valamit segíthet a palagáz, de csak akkor, hogyha a más fosszilis tüzelőanyagokat váltanak fel, vagy kivele, tehát ha használnak palagázt, akkor nem használhatnak szént. Az egyes mellékletbe tartozó országok számára egész egyszerűen összeegyeztethetetlen a palagáz a két fokos célkitűzése. Lássunk tehát mm, tisztán. Az EU azt mondja, hogy vezető szerepet játszott, a kettő Kopenhágában két fokot tartja. Ha akarjuk magunkat tartani a célhoz, akkor nem, akkor nem használhatjuk a palagázt. Hogyha azt mondjuk, hogy nem érdekel a, a vállalásunk, akkor égessük csak nyugodtan a palagázt. Köszönöm. Thank you very much to you. And... Köszönöm szépen. Michael Stevenson professzor úr az utolsó előadónk. Köszönöm szépen. Ma reggel négykor keltem föl, úgyhogy megígérem, hogy csak tíz percig fog tartani. A brit geológiai ö, szempontokat ö, ismertetve. Mi független ö, szervezet vagyunk, nem vagyunk sem se ellene a palagáznak, Megpróbáljuk a tudomány képviselőinek, a kormánynak és az állampolgároknak segíteni, hogy tehetünk-e valamit, vagy sem, hogy eldöntsék ők maguk is. Arra kértek, hogy mondjam el, hogy mi a helyzet a palagázzal az Egyesült Királyságban röviden. Kapcsolódni fogok majd a brit petíciót benyújtók által elmondottakhoz is. Nos, nézzük, hány, mennyi a gázmennyiség, és milyen biztonságos ennek a kinyerése. Azt hiszem, hogy hiányzik a, a vitából annak az ismerete, hogy mennyi gáz áll rendelkezésre. Ez pedig fontos, mert el tudnánk dönteni, hogy érdemes így beszélgetnünk erről? Érdemes beruházni? Érdemes gondolkozni a szabályokról, a kockázatokról? Vagy egyáltalán soha be se fog ez következni, mert nincs elegendő ilyen fajta gáz? Erről beszélni fog. Aztán, milyen biztonságos a kinyerése? Milyen fő kockázatokkal jár? Nyilván már van rendelkezésre álló információ erről, mit tehet a tudomány ezen kockázatok megértése érdekében. Nem akarok itt a szén gáz lábnyommal foglalkozni, én csak geológus vagyok, de elég sok a félreértés itt ezen a területen. Ennek az a fő oka, hogy különböző koncepciókat összekevernek hadd magyarázzam el, hogy miért. Mert vannak forrásra vonatkozó számok, illetve arról, hogy milyen tartalékok vannak. Az emberek hallanak erről a sajtóban, és nem igazán értik a különbséget a kettő között, és óriási a különbség a számok alatt. A forrás szám az arról szól, hogy mennyi gáz van a föld alatt. A másik pedig, hogy mennyit tudunk kinyerni belőle, mondjuk a gazdasági vagy egyéb tényezőknek köszönhetően. Úgyhogy egészen eltérő számokról van itt szó. aztán a, van egy olyan szám, ami a kettőt összeköti, ami egy százalékos érték, és azt mutatja, hogy mennyit lehet esetleg kinyerni a földből. De itt óriási a keveredés, mert vannak olyan újságok, amelyek végül is összekeverik a resource és a reserve adatokat, tehát mindenki összekeveredik. A beruházók, a közvélemény nem tudják, hogy mennyi a gáztartalék is, úgyhogy nem tudják, mennyit kell aggódni. Nézzük a brit számokat, becsléseket. Az én cégem, az én szervezetem végzett egy számítást azzal kapcsolatban, hogy esetleg mennyit termelhetünk ki a gázmennyiségből a föld alól. 2020-ra 5,3 trillió köbmétert. Ez elég soknak tűnik, de ha összehasonlítjuk más számokkal, amelyek a forrásra vonatkoznak, akkor ez elég kicsinek tűnik. Úgyhogy az emberek automatikusan hozzánk fordulnak, és azt mondják, hogy miért becsülték alá ezt. De hát egyáltalán nem, mert mi egyfajta számot idéztünk. Aztán van egy másik szervezet, az Advanced Resources, amely elvégezte számítást, 97 trillió köbmétert írt fel a forrása. bocsánat, az Egyesült Királyság számára 20 trillió köbmétert, amely a megnyerhető forrásokra vonatkozik. Nem azért mások ezek a számok, mert a geológusok nem, érten, nem értik a dolgukat, hanem azért, mert nagyon nehéz ezt, ezeket a számokat kiszámolni. Úgy lehet pontos értékekre jutni, hogyha az ember fúrásokat végez. A Quadrilla Lancashire-ben egy olyan cég, amely arról híres, hogy fúrásokat végez ők 200 trillió köbméterre jutottak. Az iGuess egy másik cég, ők megint csak egy másik számmal álltak elő, és hát megint csak különböző egységek keverednek, és az emberek még inkább összezavarodnak, de hát aztán van még egy másik dolog is, hogy a cégek általában azt mondják, hogy ó, nagyok a tartalékok, ez természetesen a részvényesek miatt van így. Az Eden Energy, a Dart Energy megint csak más számokkal állt elő, úgyhogy óriási a tárháza ezeknek. Úgyhogy mi abban reménykedünk, hogy eléggé szigorúan járunk el, átlátható számokat tudunk előállítani, és az év végére fogjuk talán karácsonykor előállni ezekkel. Következő kérdés, mennyire biztonságos a kinyerés? Hát elég sok az irodalma ennek már, és szerencsére most már vannak is. Két-három évvel ezelőtt ez nem így volt. Nem tudtuk, hogy mennyire volt biztonságos ez a kinyerés. Egyáltalán nem voltak olyan anyagok, amiket össze lehetett volna hasonlítani ebben a témában. Azóta már javult a helyzet, bár hát nagyon sokat nem lehet összehasonlítani ezek közül sem. Nos, ez az egyik legfőbb gond az, hogy ha csak itt felsoroljuk ezeket a dolgokat, ez pedig csak összegzi azt, hogy mit lehet olvasni. Ott van a földrengés, aztán hogyan lehet a, a kutakat bélelni, rádióaktív tevékenység, zaj, kibocsátása, ha csak néhányat felsoroljak. Ezeket említették a petíciót benyújtók is. Nyilván nem tudok mindegyikről részletesen beszélni, mert órákat venne igénybe. Úgyhogy a földrengésekre szorítkoznék csak most. Tulajdonképpen a földrengés az egyetlen valós kérdés, amivel szembe kellett néznünk eddig az Egyesült Királyságban a palagáz vonatkozásában. Két földrengés volt, elég jelentős méretű, az egyik 2,3-es ezt több mint 50 ezer ember érzékelte, és hogyha vissza akarnak keresni erre, a VGS weboldalán az epicentrumokat megtalálják. A zöld és a piros csillaggal jelöltük ezt. Nos, gyakorlatilag érzékeltük ezeket a földrengéseket, és a két jelzést össze tudtuk hasonlítani és rá tudtunk mutatni arra, hogy elég nagy a valószínűsége annak, hogy a két földrengést ugyanaz a tevékenység váltotta ki, ugyanis a legnagyobb nyomást követően 10 órával következtek be. Úgyhogy jogosan gondoltuk azt, hogy eh, a földrengéseket ez váltotta ki. azt mondhatjuk, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a pal, a gáz ö, kinyerés réteg repesztésén okozta ezeket. Tehát racionálisan kell gondolkodnunk, ez jó példája annak, hogy hogyan lehet ezt elérni. Nagyon érdekes ö, új ö, adatokat nyertünk a közelmúltban ezekről a rengésekről. Ö, van egy cég, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az Egyesült Királyságban, és ezek vizsgálták a hidraulikus rétegrepesztéseket. Arra a konklúzióra jutottak, hogy biztonságosan lehet kezelni ezt a kérdést, hogyha megfelelően járnak el. Mindjárt visszatérek a részletekre. Apropó, elmondanám azt, hogy az EIA e jelentésével nem igazán stimmel mindez bizonyos aspektusok vonatkozásában, mert például azt mondták, hogy a kutak béjelését illetően nem volt igazán olyan nagy a kockázat. A második jelentés azért volt fontos, mert pontosan a földrengésről szól. Három független szakértő készítette akik a quadrilla megbízásából jártak el, megvizsgálták, hogy miért és mikor következtek be a földrengések, és hogy a jövőben hogyan lehet eljárni ilyen esetben, ha földrengések következnek be. Végezetül a jelentés igen egyszerű következtetése jutott először is. Kis előzetes injektálásokra van szükség, hogy kicsit pohatolózzanak ott a területen, aztán valós időben kell monitorozni a repesztésnél során is, a mikroszeizmikus technológiák vonatkozásában, hogy vajon lesznek-e nagyobb rengések. 0,5%-os rengés esetében azonnal le kell állni a repesztéssel. A 0,5 az tulajdonképpen a piros lámpának felel meg a közlekedésben, akkor abba kell hagyni a repesztést a vízzel. Azt hiszem, hogy rendkívül óvatos jelentés ez. Voltak olyan cégek, azt mondták, hogy ez túl alacsony, képtelenség betartani. Ami viszont az elfogadhatóságot illeti, a közvélemény részéről, nagyon óvatosan kell eljárni. Valószínűleg a 0,5 a reális érték. Az Egyesült Királyság kormánya a javaslatát illetően még továbbra is készít a jelentést. Nos, a vizetek, vizeket is figyelni kell a repesztés előtt a földben, egész egyszerűen azért, mert tudnunk kell, hogy mennyi metán van a, a vízben. Az Egyesült Királyságban egyébként elég sok van, egyébként is. És hogyha az ember tudja, hogy mennyi van, hogy mennyi van eredetileg, akkor amikor metán kerül még ehhez, egyértelműen kiderül. Az észak-nyugati területről volt szó eddig, aztán egy úgynevezett stressz térképet készítünk az Egyesült Királyságról, ahol már is látható, hogy a sziklás területek uh, hol ö, baseline study. And this is a crucial thing, I think, to the Tartalmazzák a, a törésvonalakat. Nagyon fontos ez, mert elképzelhető, hogy a cégek hibát követnek el. Aztán az energiapiacokra gyakorolt ö, hatását vizsgálták a palagáznak. Ö, Azt hiszem vannak már megválaszolt kérdések ezek közül is, úgyhogy akkor nézzük az összefoglalást és a következtetéseket. Azt hiszem az egyik fontos gondolat, amit már elmondtam, hogy nem tudjuk, hogy mennyi van összesen a palagázból. Úgyhogy nem akarjunk mindenáron tenni valamit ezen a területen, mert nem biztos, hogy érdemes befektetni. Aztán ez ugye a befektetőket is érinti, a politikusokat is, ha nincsen, akkor minek? Aztán összekeveri ez a közvéleményt is. A legfőbb környezetvédelmi gond eddig a földrengés volt. Eddig arra a következtetése jutottunk, hogy kezelhető ez a kérdés, úgy, mint a ö, közlekedési lámpák. Aztán a törésvonalak tanulmányozása is fontos, és a föld alatti vizek elemzése. Nagy-Britannia számára a, ez az említett bizottság nagyon fontos, illetve az engedélyezés, a 14. engedélyezési kör, mert most folyik a pályáztatás, és nem igazán tudjuk, hogy a cégek mennyire érdeklődnek majd a pályázat iránt, ha egyáltalán megszületik a kihírás. Köszönöm szépen. Äh, Köszönjük. Köszönjük, Stevenson úr. Nem tudom, hogy a kollégák ezen a ponton szeretnének kérdést feltenni. Taylor úr. Thanks very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívott előadóknak. Roppant érdekes volt. Rektor asszony a panaszos ügyét szeretném mindenképpen segíteni, támogatni. És a frakulás rétegrepesztés komoly aggodalmat okoz a környéken élők számára, és valóban a meglévő szabályok, szabályozások egy nem felelnek meg a palagáz kitermelésére, főleg nem európai szinten. Különös tekintettel gondolok itt arra, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányokat milyen szinten eh, követeljük meg. Túlságosan magas szinten az átlag eh, rétegrepesztés és polgász kitermelési létesítmény számára. Ez már múltkor is felmerült. Egy másik elem, ami erősíti az unió egészére kiterjedő szabályozásra, az az, hogy teljesen másképp állnak ehhez a kérdéshez a tagállamok. Például a tegnap a brit kormány jelentette be, hogy adóelőnyöket, ösztönzőket vezetne be a palagáz feltárásra, miközben a túloldalán a csatornának éppen be akarják ezt tiltani. Nem lehet mindenkinek igaz, ez jól mutatja, hogy egy egész Európára kiterjedő módon kell átgondolni azt, hogy a palagáz kérdését hogyan szabályozzuk. Ezért egyetértek Rektor asszonya és csoportjával, hogy egy európai moratóriumra van szükség. Egész addig, amíg függetlenül, független értékelés elemzést nem végeztünk. A Tindó központnál jobbat nem is találhatnánk, a ma hallott uh, tudományos érveket például az azt mondták, hogy tudományos szempontból a palagáz legjobb helyen ott van, ahol most is, azaz a földben. Miközben újra és újra érvelnek a palagáz mellett, a környezetvédelmi hatást figyelmen kívül hagyva. Európának végre újra lehetősége van arra, hogy, hogy a a dolgok élére álljon és segítsen az országoknak abban, hogy végig gondolják, megértsék, hogy mi ennek a következménye, mielőtt megteszik azt, amit tenni készülnek. Ezért szerintem ne zárjuk le ezt a petíciót, és javaslataimat tartom. Also, ja, wir, wir haben gerade beratschlagt, weil äh, die Zeit sehr fortgeschritten ist. Ich denke, a titkársággal egyeztetek, mert közben vészesen fogy az időnk. Köszönjük, ez nem igazán kérdés volt, hanem inkább egy politikai nyilatkozat. Még egyszer köszönjük a vendégeinknek. Taylor úr, ha jól értettem, kérdést nem tett fel, de köszönjük az elmondatokat. Következő napi rendi pontra térjünk rá, hogyha nincs senkinek eh, olyan kérdés, amit nem bír már magába folytani. Mi maradt még? Először is köszönetet kell mondanom a szakértőknek, a vendégeknek, sajnálom, de roppantó sürget bennünket az idő, mind mindig. Az Európai Bizottság nevében, képviseletében ki van itt. Parancsoljon, hogyha szót szeretne kapni. Is sie anwesend oder doch? Ja.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 Uh, thank you very much. In... Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Az Európai Bizottság nevében hozzászólhatok ez az érdekes kérdéshez. Fontos, hogy eh, folytassuk eh, a palagáz ügyében az eszmecserét, a közös gondolkodás folyamatát, és a mai workshop eh, szerintem sokat lendíthet ezen a vitán. Egy újfajta tevékenységről van szó, amelynek vannak környezetvédelmi eh, hatása is, hiszen eh, a korábbi tapasztalataink ilyen mértékű eh, rétegrepesztésre nem terjed ki. A ma felvetett petíciók többsége moratóriumot vagy tiltást szeretne bevezetni a palagesz bányászatra kitermelésre, illetve a jelenlegi hatályos jogszabályokkal hiányosságaira hívják fel a figyelmet. Az Euróbarométer felméréseit még nem látott ugye a napvilágot, de a legfrissebb felmérés szerint a polgárok 74%-a számára problémát jelentene, vagy legalábbis aggódnának, hogyha a környékükön, a környezetükben palagáz kitermelés folyna. Valódi veszélyekről beszélünk, és még valódibb állampolgári félelmekről. Éppen ezért ezeket komolyan kell vennünk. Mi lehet az Európai Bizottság szerepe? Nos, a alapszerződések értelmében az energiaforrások kitermelése terén tagállami kompetenciáról kell beszélnünk. Az, ezek feltérképezése, feltárása, kitermelése a ő saját hatáskörük. Így tehát a tagállamok felelőssége, hogy biztosítsák a megfelelő eszközökkel, hogy az ez irányú tevékenységek illenek az uniós eh, jogszabályi keretbe, például a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó szabályokra. Az energiaforrások kiválasztását be befolyásoló uniós döntés hozható, de a tanácsban ehhez egyhangú döntésre van szükség. A jelenlegi környezetvédelmi jogszabályokat, amelyek alkalmazandóak hatás, hatályosak a palagáz kitermelésre, már megvizsgáltuk, és 2011-es elemzésünk azt mutatta, hogy a meglévő jogszabályok igenis kiterjednek a palagáz bányászatra. Ugyanakkor további információra volt szükségünk, így annak érdekében, hogy e, eldöntsük, hogy további jogszabályokkal kell-e megfelelő mértékben védeni a környezetet és az emberi egészséget. Tehát az adatgyűjtés e, érdekében egy tanulmányt rendeltünk meg, amely a környezeti e, veszélyeket, kockázatokat felméri. Ez szeptember 7-én jelent meg, az interneten is mindenki számára elérhető, olvasható. E tanulmányból megtudhatjuk, hogy többi környezeti kockázat is felmerül, a jogbiztonság hiányára is rámutat ez bizonyos szempontból. A jogszabályok mikéntje, hogyan alkalmazandósága a tagállamok hatáskörébe tartozik, ahogy azt már többször elmondok a mai nap során. Ez oda vezethet, hogy nem egyformán eh, bírálják el a eh, létesítményeket minden tagállamban. Az Európai Bizottság házon belül próbál az érintett eh, osztályokkal, főosztályokkal, főigazgatóságokkal együttműködve tenni valamit, és próbáljuk eldönteni, hogy hogyan tovább, mi a legjobb megoldás. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a környezetvédelmi veszélyeket, kockázatokat hogyan lehet legjobban kezelni, milyen keretben. Ez különböző formákat ölthet. A szakpolitikai lehetőségeink a úgynevezett puha eszközöktől a jogszabályalkotási kemény eszközökig terjednek, Ezügyben nyitottak vagyunk bármiféle javaslatra. Ezek esetleges hatását is elemeznünk kell. Természetesen folyik a munka tervezése. Reményeink szerint jövő év során 2013-ban eredménnyel járhat ez. Szeretnénk ugyanis azt biztosítani, hogy ha egy tagállam pala gáz kitermelést akar engedélyezni, akkor azt környezetbarát, elfogadható, biztonságos módon tegye, tehesse, hiszen a megfelelő védőintézkedéseket minden ismert környezeti és egészségügyi ártalomra garantálni kell, méghozzá nyíltan, világosan, átláthatóan. Érdekes kérdések merültek fel a mai délután során, ezek részben a már említett bizottság keretein belül, házon belül folyó munkahoz tartoznak, Például, hogy a létesítmények helyének a kiválasztása, az ellen, folyamatos ellenőrzés, az adatgyűjtés, a, a, a fúrókutak sértetlenségének biztosítása, az ivóvíz, ivóvíz bázis védelme, és így tovább, és így tovább illetve a meglévő irányelvek rendelkezéseit is újra át kell gondolni, át kell tekinteni. Hosszú távú következményeket sem eh, hagyhatjuk figyelmen kívül. Az eh, alacsony széndiokszid kibocsátású energiatermelés célját nem adtuk fel, nem adhatjuk fel, ezért az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások aránya, az emisszió csökkentés céljait nem hagyhatjuk, téveszthetjük szem elől egy pillanatra sem. Mindezeket elmondva, még annyit fűzhetek hozzá, hogy az aggodalmaikat feljegyeztük, ezeket figyelembe vesszük a munkánk során, e, amelyet, mint mondottam, az elkövetkezendő év során kívánunk lezárni. Äh, Köszönöm szépen mindenkinek, és az idő rövidsége miatt azt ó, oh, nem, nem, nem, még nem kalapálok, mondja az elnök. Csak az idő rövidsége miatt javaslom, hogy a képviselők még elmondhatják a véleményüket, de mindenki maximum egy percre kapcsolási lehetőséget, és utána pedig a petíciók benyújtói levelhetják az ügyet. Először a szakbizottság tagjainak adom meg a szót. Szeretnék nyilatkozatot tenni, de nem ez a célom most. Volt egy kérdésem a bizottsághoz. Volt egy videó az interneten, a Környezetvédelmi Bizottság képviseletében, aki bejelentette, hogy a bizottság egy jogalkotói tervezeten dolgozik, a palagáz kitermelés vonatkozásában. Erről nem volt szó. Mi a helyzet ezzel? Kérem, válaszolja meg ezt a kérdést. Köszönöm. De Nagyon rövid választ kérünk. Parancsoljon. De a lehető legrövidebben. Akkor köszönöm. Most elemezzük a különböző opciókat, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni. Még nem született döntés jogalkotásról, amit a bizottság javasolna. Nem született még ebben a témában ö, döntés, ezt mondtam az előbb is, köszönöm. Köszönöm szépen. Hefner óra következő. Igen, nagyon rövid az időn, köszönöm elnök úr, rövid leszek. Van itt egy kis probléma. Mondjuk annak örülök, hogy a bizottság legalább elmondta, hogy merre kívánnak előre haladni, és hogy milyen szempontokat vizsgálnak. Tehát amíg ez az átgondolás zajlik, ez alatt Európa több pontján már használják ezt a technológiát. Mit jelent ez? A talajt fúrják, ebből a talajból nőnek ki a növények, innen a, kapjuk a vizeinket, nem csak a földrengések, hanem az egyéb szennyeződés és rengeteg más veszély van, amivel szembenézünk. Hát ezeket a veszélyeket valahogy korlátozni kellene és önök is említették, hogy jogi, gazdasági és tudományos kutatásokat is végeztek már annak érdekében, hogy ezt a helyzetet valahogy tisztában lehessen tenni. Persze nagyon jó, hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, gondolkodunk valamin, de mondom még egyszer, amíg a gondolkodás zajlik, már folyik a feltárási és kitermelési tevékenység. Éppen ezért én is amellett vagyok, hogy tartsuk nyitva ezeket a petíciókat, és hogy legyen egy moratórium addig, amíg a kutatásokat, vizsgálatokat elvégzik. Köszönöm, elnök úr. Kérem a következő képviselőt is, hogy egy percben szóljon. Köszönöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A palagáz ellenes kollégákat képviselem. Mi nem akarjuk Franciaországban egyáltalán ezt a kitermelést, és folytatjuk a harcot, a kampányt, és nem akarjuk, hogy oda jöjjenek hozzánk az olajkitermelők, kerül, amibe kerül, mert ez etikai kérdés. A jövőről van szó, a ö, földünkről, ahogy ezt említette Taylor úr és Tendal úr és a szakértők, vannak olyan hangok, akik igenis felvállalják azt, hogy elmondják, hogy egyszerűen nem mehetünk át az utcán úgy, hogy becsukjuk a szemünket. Ez lehetetlenség. A francia nép pedig erőteljesen meg fogja ezt fogalmazni önöknek újra és újra. Úgyhogy jó lenne, hogyha itt az Európai Parlamentnél megragadnák azt a lehetőséget, ami előttük áll, és bátran alkossanak jogot, mert hogyha 2013-ban 40%-kal kell csökkentenünk a gázkibocsátásainkat, amelyek a felmelegedést okozzák, hát ez egyszerűen lehetetlenség. Úgyhogy a katasztrófa lehet, hogy már 2015 előtt bekövetkezik, ég a ház, és egyszerűen továbbra is azon vitatkozunk, hogy hívjuk-e tűzoltókat. Kérem, nagyon fontos ez, etikai kérdés. Köszönöm szépen mindannyiunk nevében. Äh, Most pedig Polák úr Lengyelországból egy perccel kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem fogok most környezetvédelmi jelentésekre hivatkozni, mert azt hiszem, a lengyel álláspont az elég világos. Hát hívjam fel csak egy valamire a figyelmet, készültek lengyel jelentések a hidraulikus rétegrepesztésről, nagy és más professzorurak is hivatkoztak ezekre a jelentésekre. A Lengyel Országos Geológiai Kutató Intézet készítette ezeket a jelentéseket. A legfontosabb környezetvédelmi aspektusokat említették, ide tartozik a szeizmikus tevékenység, aztán a zajszintek, a levegő minősége, a felszíni vizek, talajvizek állapota, és így tovább. Nagyon röviden a rétegrepesztésnek semmilyen hatása nem volt a negatív hatása a környezetre nézve. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, és nem csökkent a vízszint sem. Még valamit nagyon röviden. A Környezetvédelmi Minisztérium Elnézést szakítja félbe az elnök úr. Írásban kell, hogy beküldje a megjegyzéseit, mert letelt az idő, és még a román képviselőnek, a eh, romániai képviselőnek adjuk meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Görged utca vagyok, és az ásványkincsekért felelős ügynökség elnöke vagyok, román ügynökség elnöke vagyok. vagyok. Romániában az aggaszt bennünket, hogy az energia lefedettséget hogy oldjuk meg, és ezt hogy kombináljuk össze a környezetvédelmi kérdésekkel nincs megfelelő kommunikáció, nem, áll rendelkezésünkre, nem állnak rendelkezésre elég információk, és elég információs ez oda vezetett, hogy betiltották, hogy felfüggesztették ezt a technológiát, ennek az alkalmazását. Ott tartunk tehát, hogy a technológia alkalmazását korlátozni lehet. Az időbeli korlátok miatt engedjék meg nekem, hogy a szakbizottság titkárságának átadjak egy dokumentumot, amely részletesen tartalmazza az ügynökségünk álláspontját. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm szépen a rövidséget is, hogy betartotta az egy percet, és akkor várjuk az írásos megjegyzéseiket, vagy véleményüket. A petíció benyújtói itt ülnek, és akkor mindenkinek egy percet tudunk biztosítani a záró megjegyzésekhez logisztikai okokból. Tehát kérem, legyenek rövidek, parancsoljanak. A mikrofont nem kapcsolta be a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak arra szeretném kérni önöket, hogy ne utasítsák el ezt a petíciót. Fontos dokumentumokra hivatkozunk benne, amelyet, amelyeket összegyűjtöttünk. Ezek a dokumentumok nagyon értékesek. Lengyel intézmények készítették ezeket. Hivatalos lengyel intézmények. A kérdés az az, hogy vajon Lengyelország tényleg ez a zöld sziget, aminek itt beállítják, és nincsenek problémái egyáltalán, vagy hát nem tudom, hogy a lengyel szakértők felé fel lehet -e tenni ezt a kérdést. Mi azért jöttünk el önökhöz, hogy a lengyel nemzetvéleményéről tájékoztassuk önöket, erről számoljunk be, és aztán önök majd levonják a saját következtetéseiket mindenek alapján, amit a szakértők is elmondtak, de kérem mindenképpen hallgassanak meg bennünket. A Környezetvédelmi Minisztérium 2011. szeptemberében tájékoztatott bennünket, és azt mondták, hogy több mint 7000 fúrás zajlik, ahol hidraulikus rétegrepesztést alkalmaztak. Hát nem tudom, akkor nem vagyok biztos azokban a számokban, amiket közben itt, amikről itt hallottunk. Hát utaljak még valamire. A képviselők kaptak egy levelet, és ebben a levélben Andor Ringrafitól idéztünk. A YouTube-on is egyébként megnézhetik a videófelvételt, amin látszik a rétegrepesztés, ami látszanak a rétegrepesztés veszélyei, tehát hogyha metán kiszabadul. Ezért kérjük önöktől, hogy kérem, sürgősen lépjenek, vagy tegyenek valamit, mert nagyon komoly veszélyhelyzet alakul ki. És arra kérem, hogy etikusan közelítsék meg ezt a problémát. Hát, hogyha a Földünk eh, túlélését szeretnénk biztosítani, akkor most kell lépnünk, mi segítséget kérünk önöktől, és senki nem támogat bennünket, itt küzdünk egyedül. Nagy taps illeti az Egyesült Királyságot, mert az Egyesült Királyságnak van olyan európai parlamenti képviselője, aki támogatja és közben mi, a lengyel petíciók benyújtói, egyedül kell, hogy küzdjünk, egyetlen lengyel képviselő sem karolta fel az ügyünket. Kérem, tartsák kézben, amit elmondtuk, elhoztuk a dokumentációt, itt vannak a tények, kérem, vegyék ezeket figyelembe. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök úr, megköszönöm. Van-e még valaki, aki hozzá kíván ehhez tenni valamit a petíciók benyújtói közül? Kérem, röviden tegyék meg. Nagyon sokat eh, utaztam, mondja Rosemary Rechter asszony, és abban a meggyőződésben tettem ezt, hogy el kell, hogy jöjjek ide, és el kell, hogy mondjam, hogy a palagáz kitermelése és ennek a környezeti következményei teljes mértékben rosszak, tehát ez egy rossz lépés, és itt láttuk a különböző tudományos nézetek közötti ellentmondást, az, hogy nincs szabályozás, az, hogy az emberek tájékozatlanok, azok is, akik végrehajtják ezt, a szomszédom érzelmei, aki annyira védtelenek érzi magát ezzel az ügyel kapcsolatban, tehát gyakorlatilag ebből az egészből én azt tudom levonni, hogy rohanunk a szakadék széle felé, és bizony bele fogunk esni. Kérem, hogy vezessenek be moratóriumot egészen addig, amíg nem lehet jogszabályokat életbe léptetni, enélkül nem megy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és még egyszer üdvözlöm Önöket. Először is örülök, hogy február 28-a óta javult a bizottság hozzáállása a jogi szempontból, de először is hangsúlyozni szeretném azt a tényt, hogy nagyon sokat beszéltünk ma a közvetrepesztésről, és szeretném, hogyha a parlament és a bizottság kiterjeszteni ennek a problémának az elemzését más módszerekre is, amelyek felvetődtek, a héliumos és egyéb más módszerekre is, illetve azt is, hogy a Földön milyen károkat okoznak ezek, mert egy kút három hektárra hat, beleértve a, a közúton való hozzáférést, a kamionok közlekedését. Végezetül annyit szeretném még elmondani, hogy egyáltalán nincsen semmiféle tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy ha bezárnak egy kutat, akkor milyen következményekkel jár ez. Köszönöm. Köszönöm. Mit mondhatok? 15 másodpercet, kollégina, és akkor még nagy vonalú voltam. 15 másodpercet. 10 sekund. 10 másodperc. Azt szeretném elmondani, hogy vannak más petíciók is, nem kevés, amely még érkezik, főleg a német állampolgárok, luxemburgi és belgiumi állampolgárok petíciója ugyanebben a témában. Úgyhogy azt szeretném csak elmondani, hogy nyit, tartsuk nyitva ezeket a petíciókat, és talán javasolnám azt, hogy beszéltek egy állásfoglalásról, amelyről szavazni kell. Legyen egy vélemény a petíciós bizottság részéről, hogy Európában hogy lehetne foglalkozni ezzel a kérdéssel, amit aztán a bizottságnak lehetne továbbítani. Ez volna a javaslatom. Köszönöm szépen, köszönet a titkárságnak, köszönet a bizottságnak, tavaly kértük mi ezt, köszönöm. Anregung, ich würde sagen, diese notwendigen Schlussfolgerungen werden wir dann in der nächsten Koordinationssitz. Köszönöm. Akkor majd a koordinátorok ülésen levonjuk a következtetéseket, és köszönöm még egyszer mindenkinek, minden részvevőnek, aztán alaposan körbejártuk a palagáz kérdését, hát több mint három és fél óra, három és háromnegyed órát szenteltünk ennek a kérdéskörnek. Palagázból úgy tűnik sosem elég. Most már mindenki kívülről belülről fújja a palagáz eh, témát, hallottuk a tudósok, szakértők véleményét is, Tudjuk azt is, hogy az éghajlatváltozás terén eh, egy eh, időzített bomba a ketyeg, ezért minél hamarabb fel kell nőnünk a feladathoz, és az európai szinten is valamit tennünk kell. Ezeket a petíciókat természetesen nem zárjuk le, és aktívak maradunk eh, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mert ezek hozzánk közelálló kérdések, és segítenünk kell. Köszönjük a részvevőknek, a szakértőknek, köszönöm mindenkinek. Remélem, hogy mindenkinek eh, kellemes uta, útja lesz hazafelé. Viszontlátásra!